time. if, if we could Jó lenne, hogyha le tudnánk ülni, mert egyébként túl sok időt elpocsékolunk, már így is 10 percet késünk. Következik a 6-os és a 7-es napi rendi pont. Ez egy nyilvános meghallgatás az Európai Szociális Vállalkozási Alapokról illetve a kockázati tőke alapokról. Jelentéstervezeteket fogunk ennek keretében megvitatni. A meghallgatás célja, hogy elősegítsük annak megítélését, hogy a bizottság javaslata megfelelő keretet teremt-e a szociális vállalkozások számára az alapok össze hozása kellően hatékonyan történik, illetve megfelelően elősegítjük a kisvállalkozások és középvállalkozások finanszírozáshoz jutását. Két részből áll a meghallgatás. Az egyik a szociális vállalkozási alap, Sophie Aköni a jelentéstevőnk, úgyhogy Először meghallgatjuk őt, bemutatja a jelentéstervezetet, utána volt, lesz egy mini meghallgatás, és a következő jelentéstevőé lesz utána a szó, tehát körülbelül egy-egy órát kapnak. Sophie, tiéd a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, Söning asszony, Odonó úr, Nagyon örülök annak, hogy erről a témáról beszélhetek most első alkalommal itt az Európai Parlamentben, illetve az intézmények között is most beszélünk először erről a témáról, ez pedig a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos alap. És egy jelentést készítettem ebben a témában, mielőtt a meghallgatásra került volna sor. Ami a jelentést illeti, hadd mondjam el, hogy nagyon jó javaslat született az Európai Bizottság részéről. Ambiciózus javaslat, egy kiváló szöveg, amely egy proaktív lépést kezdeményezett. Most az Európai Parlament égisze alatt nagyon sokszor reaktív formában dolgozunk, tehát eh, szabályozási, ellenőrzési eszközöket foganatosítunk. Most pedig egy eh, olyan dossziéről van szó, amely a szociális vállalkozásokba ruházna be, és ez pedig egy olyan lépés, amely rendkívül érdekes. Nagyon nagy szükség van a szociális vállalkozásokra az egész Európai Unióban, ennél is ez is fontosabbá teszi ezt a kérdést. Nézzük, hogy miről is van szó, mi a szociális vállalkozás. Ennek a fő célkitűzése nem a haszonszerzés, ez maximum másodlagos célkitűzés lehet. A fő célja az, hogy pozitív társadalmi hatást érjen el. Például a szociális lakhatással foglalkozó szervezetekre gondolok, vagy pedig a marginalizált, illetve kiszolgáltatott helyzetben levő emberekkel foglalkozó szervezetek, amelyek ezeket, ezen személyeket próbálják integrálni. Aztán vannak, találkoztunk egy olyan, olyan vállalkozással is, amely például egy fodrászi vállalkozás, olyan árakkal dolgoznak, akik, amelyek lehetővé teszik a szerényebb jövedelműek számára is azt, hogy igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat, vagy munkahelyet segítenek találni, vagy pedig lakást, tehát mindenképpen integrációról, van szó a kiszolgáltatott helyzetű emberek számára. A vállalkozások 10%-át teszi ezt ki Európában, több mint 11 millió munkavállalót képviselnek, ezek tehát egy új ágazatról van szó. Nézzük, hogy mi is ennek a javaslatnak a célkitűzése. Nos, az első célja az, hogy egy címkét, egy útlevelet hozol létre a beruházási alapok számára, az Európai Szociális Vállalkozási Alap számára. Ez az FESE akronimát jelenti. Ezek olyan beruházásoknak segítenének, olyan beruházásokat segítenének, amely szociális vállalkozásokra irányul. Bizonyos feltételeknek eleget kell tenni, amely benne van a rendeletben, és így a szociális vállalkozások finanszírozási igényeit lehet kielégíteni, hiszen jelenleg csak a támogatásból élnek. Ez azonban nem megfelelő mértékű, és így megpróbáljuk a szociális vállalkozások tevékenységét biztosítani. Nézzük, hogy miről is van szó a szövegben. Azt szeretnénk, hogy könnyen, hozzáférhetővé váljon ez az alap a beruházó számára, vonzó legyen, ugyanakkor biztonságot is nyújtson. Tehát a vonzó, vonzerő és a rugalmasság ne a biztonság kárára alakuljon ki. Azt gondoltuk az elején, hogy nagyon hasznos lesz ez az eszköz, vonzó lesz, hozzáférhető, ehhez egy rugalmas eszközre volt szükség, és az én javaslatom az, hogy nagyon fontos lenne, hogy nagyon sok beruházási terület számára hozzáférhetővé váljon ez. Ezért egy 70%-os jogosultsági határt próbálunk kialakítani, és szerintem ez egy nagyon jó küszöbérték, hiszen a 100% túlságosan magas lenne, ez kockázatot jelentene. Ezért a 70% kiváló mértéknek tűnik. A második aspektus a kommunikáció. Azt szeretnénk, hogy hasznos legyen az eszköz, ahhoz pedig az kell, hogy ismeretes legyen, mind a beruházók számára, mind pedig a célvállalkozások számára. Ezért azt kértük, hogy megfelelő kommunikációs lépések történjenek, és ezt a szerepet az EIPH-nak és a tagállamok illetékes hatóságainak kell felvállalniuk. A már létező rendszerre kell támaszkodni, hiszen az Európai Unión belül bizonyos tagállamok már rendelkeznek szak, értelemmel, szaktudással és tapasztalattal ezen a területen, ezt kell kiaknázni, és ezt kell kiterjeszteni az európai rendeletben. Ugye beszéltem a hozzáférhetőségről, a kommunikációról, és most a biztonságra szeretnék kitérni. A rugalmasság nem érintheti hátrányosan a biztonságot. Nagyon fontos az átláthatóság, illetve egy egyszerű ö, egy egyszerű regisztrálási rendszerre van szükség, engedélyt kell adni az alapkezelők számára, illetve minden európai szociális vállalkozási alaphoz ki kell jelölni egy letétkezelőt az eszközök megfelelő befektetésének folyamatos garantálása céljából, illetve egy jogi biztonságot kell, bizt, kell kialakítani, hogy mindenki számára megfelelő munkakörnyezetet hozhassunk létre. És a rendelet keretében ez a felülvizsgálat egy első lépést jelenthetne, nagyon sok aspektust meg kell vizsgálni rövid távon, a, egyrészt a bizottságnak, másrészt pedig értékelést kell végezni esetleg a hatálykört ki lehet bővíteni, ez a felülvizsgálat első célkitűzése, illetve a szociális hatásokat kell megvizsgálni, megmérni, hogy milyen pozitív társadalmi hatásokat észlelhetünk, aztán meg kell vizsgálni azokat az aspektusokat, amelyeket közösen át kell gondolni azért, hogy ennek az alapnak a kihasználtságát optimalizálni tudjuk. Mint a célvállalkozások, mint pedig a beruházók számára. Nos, ez volt a rövid összefoglalóm. Remélem, hogy világos volt ez. Köszönettel tartozom az árnyék jelentéstevőknek is, akik nagyon is konstruktív módon járultak hozzá ehhez a munkához a tárgyalásaink során, illetve Filip Lambernek is köszönettel tartozom, aki a másik jelentés, jelentéstevője volt, a kockázati tőke alapokkal foglalkozott, és rendelkezésükre állok amennyiben erről a jelentésről vitázni kép kívánnak, és most pedig örömmel hallgatom meg a szakértőinket ebben a témában. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Most pedig a két előadónak adom meg a szót. Először is Nick O'Donoghue, a Big Society Capital vezérigazgatójának, majd Mariam Schöningnek, a Schwab Alapítvány, a Szociális Vállalkozási eh, Alapítvány vezetőjének. Kérem, hogy röviden ismertessék a véleményüket, és ezek után a képviselők kapnak szót, akiknek kérdéseik vannak, először az árnyék jelentéstevők kapnak szót, nem tudom, hogy utána mennyi időnk áll még rendelkezésre, ugyanis megpróbáljuk a két témát együtt kezelni, majd improvizálunk. Nick először is. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Először is szeretném a Big Society capital bemutatni. Az Egyesült Királyságban alakult első szociális beruházási bankként. Két forrásból finanszírozzuk magunkat. A brit bankoknál elfekvő számlákból, másodszorban pedig a BS Barclay, tehát az els, a négy első legnagyobb bank is hozzájárult a tőkénkhez annak érdekében, hogy a szociális beruházásokat ösztönözzük pénzügyi közvetítők révén hiteleket és más beruházásokat szervezünk a szociális szektorban. A szociális szektor szervezeteit mi úgy de definiáljuk, mint amelyek elsősorban társadalmi érdekeket, szociális érdekeket és nem nyereség célokat szolgálnak a tulajdonosok javára. Itt különböző szövetkezeti formában, vagy egyéb egyesült formában működő szervezetekről van szó, és esetenként nyerességorientált szervezetek is előfordulnak. Itt adományokat, nem adományokat adunk, hanem a beruházások esetében megtérülést is elvárunk. A megtérülések általában a normál kockázat súlyozott nyereségszint alatt van, de minden esetre fenntartható fejlesztést biztosítanak. A szociális beruházási piacot, ha megnézzük Európában, akkor Először is azt szögezném le, hogy egy új piac kialakításához szükség van egyrészt tőkére, keresletre, a tőke iránt, illetve egy széles körű hálózatra, ami ezt biztosítani tudja, és a szociális vállalkozásokra is ez elmondható. Most vegyük ezt a három elemet külön. A tőke kínálat feltételez beruházni kész szervezeteket, akik szociális hatásokat is szeretnének elérni a nyeresség mellett. Itt számos kiaknázatlan forrás van. A brit gyakorlat azt, mond, azt mutatja, hogy a beruházók 65%-a vett fontolóra már ilyen beruházásokat, ugyanakkor csak töredékük lépett. Ugyanis nem igazán tudják, hogy a szociális hatást hogyan lehet mérni, hogyan lehet azt definiálni, illetve konkrétan hogyan lehet számszerűsíteni a megtérülést. A szociális beruházási eszközöket meghatározott letétkezelők révén igyekszünk eljutatni, és ez is nagyon fontos eleme az egész képnek. Biztosítani kell, hogy ezeket az eszközöket a legkülönfélébb beruházási lehetőségekre lehessen fordítani, függetlenül a vállalat mérettől. A mi célunk az, hogy a szociális vállalkozások bővülhessenek, növekedhessenek, és itt elsőlegesen nem a kereskedelmi finanszírozási források bevonásáról arra gondolunk, kellő méretarányosságot igyekszünk elérni. A legkülönbözőbb eszközökbe lehet beruházni, például a szociális hatású kötvényekbe, mint innovatív eszközökbe, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy a magántőkét szociális vállalkozásokba tudjuk csatornázni. Ezt pénzügyi kivételek is, a jogszabályok értelmében megfogalmazott kivételek is hivatottak támogatni. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt a megtérülési ráta a piaci mértéktől általában elmarad. Itt megfelelő jogi struktúrákra is szükség van a vállalkozások részéről, hogy fogadni tudják a tőkét. Ugyanakkor a szociális hatást is mérni kell, vizsgálni kell. Elnök asszony közbeszól, kéri az előadót, hogy egy kicsikét lassítson, mert ha ilyen gyorsan olvas, akkor a tolmácsolás lényegesen megnehezíti. Folytatnám akkor az előadásomat. A legtöbb szociális vállalkozás szociális hatást igyekszik elérni, ha nem is a mérlegben kimutatható módon, és mindenféleképpen többletet igyekszik elérni, ami bizonyos szerény mértékű megtérülést biztosít a beruházók számára. És megvizsgálja, hogy melyek a hitelezhető beruházások. A vállalkozásoknak hitele is szükség van, ezek általában hosszú lejáratú hitelek, ugyanakkor kockázati tőkére is szükségük van, ami szorosan kapcsolódik az adott vállalkozás tevékenységéhez. Végezetül pedig, még ha a kereslet és a kínálat eszközei vagy forrásai léteznek, és a beruházók pontosan értik a szociális beruházások jellegét, a piac feltételezi azt is, hogy egy megfelelő intézményi réteg is közreműködjön a kereslet és a kínálat között egyfajta közvetítőként. Itt alapvető finanszírozást biztosítunk a az ilyen célra létrejött bankoknak szociális hatású kötvényeket is javasolunk. annak érdekében, hogy a szociális vállalkozások megfelelő módon tudjanak nő, növekedni. Még egyszer hangsúlyoznám, a szociális beruházásokra mindenféleképpen szükség van a növekedés már korai szakaszában, és idővel komoly összegek bevonását is lehetővé teszi. Itt nem jótékonykodásról van szó, mert ilyen módon lehetővé válnak nagyon fontos szociális programok, és megfelelő célokra terelhetők a források. És ez komolyan befolyásolja ennek a piaci szegmensnek a fejlődését. Köszönöm szépen. Azt hiszem valamilyen kamerát fel kéne szereltetni, amivel mérik a beszéd sebességét. Mérjem, öné a szó. Jó. Mielőtt kommentálnám a javasolt rendeletet, most a Schwab alapítványról szeretnék röviden beszélni. Ez volt az első támogató jellegű szervezet az európai kontinensen. 2000-ben Klaus Schwab hozta létre, ő egyébként a világgazdasági fórum megalapítója, illetve segített felesége Hilde is. Schwab alapítványként, foundationként az egész világon támogatunk szociális vállalkozókat. 25-30-at választunk ki évente a hálózatunkba. A közösségünk most a szociális vállalkozók közül az egész világon 200-at ölel fel megkönnyítjük a kapcsolatteremtést a beruházákkal, a befektetőkkel, az állami szektorral, megfelelő találkozókon, mint például a Davoszi találkozók január végén, és valóban őszinte választ és visszajelzést várunk a szociális vállalkozók közösségétől. Időközben szakértőket is megnyertünk erre a területre. A Global Agenda Council on Social Innovation, tehát a szociális innovációval foglalkozó globális agenda alapkezelőkkel, beruházókkal, vezető tudósokkal, bankárokkal dolgozik, és természetesen Nico Danaho is tagja ennek az úgynevezett szociális innovációs tanácsnak. Most beszélni akarok arról, hogy ez a tanács, ezek a szakértők hogyan gondolkodnak erről a munkáról, milyen tapasztalatokat szereztünk az elmúlt évtizedben. Már hallottuk a szociális vállalkozók definícióját, hát persze erről sokkal hosszabban lehetne beszélni, mint 5 percig. Most egy tényre fókuszálok mindenek előtt. Mivel találkoznak a szociális vállalkozók? Idejük 50%-át arra költik, hogy tőkét szerezzenek, ez nem éppen egy hatékony megoldás. A szociális vállalkozók tőkepiaca nagyon komoly javulási potenciált mutat. Mindenek előtt nehéz a szociális vállalkozók számára 200 és 2 millió közötti pénzt, eh, finanszírozást megszerezniük. Éppen ezért eh, igyekeznek ezeknek utána járni. A kisebb finanszírozások, amelyek már most is léteznek, eh, túlságosan előtérbe kerülnek, a két millió fölöttiek esetében pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a menedzsment költségek alacsonyabbak arányában. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozásban itt ezt a kérdést kezelnünk kell. A szociális vállalkozók nem rendelkeznek tapasztalattal, amikor a tőke megszerzéséről van szó. Nika Donahó, is beszélt erről megfelelő támogatásokat kell biztosítani, technikai segítséget kell biztosítani, vagy ki kell alakítani egy piacot a magán, illetve az állami támogatások számára. Ha megnézzük a monitoringot és a beszámolási kötelezettségeket, Indiában, ahol vannak profitorientált befektetők, gyakorlatilag a szociális missziójuktól eltérítik ezeket a tevékenységeket. Hogyha a megfelelő beszámolási jelentéstételi mechanizmusokat akarjuk megtalálni, ennek az első lépés egyik az, hogy a kisebb pénzekhez ne kössünk túlságosan komoly előírásokat. Éppen ezért ki kell alakítani a megfelelő mértékű rendszereket a következő években. Jó hír, hogy van egy európai szociális beszámolási standard vagy szabvány, vagy az Egyesült Államokban már bevált rendszereket alkalmaznak, ez a GEARS például az Egyesült Államokban. Különböző típusai vannak a beszámolásoknak, és ezeket kell megfelelő módon alkalmazni. Másrészt az adatbázis hozzáférhető a közvélemény számára, a nyilvánosság számára, és lehetővé teszi, hogy megfelelő kutatásokat végezzünk. Ha megnézzük a megfelelő címkék szükségességét, amikor beszéltem menedzserek, ők mindenképpen üdvözölték, hogy alkalmazzanak egy ilyen európai címkét. Mindenki egyetértett azzal is, hogy a USEF alapok portfóliója egyébként az EU-n kívüli tapasztalatokat is vegyen igénybe megfelelő visszajelzéseket kell figyelembe venni, és megfelelő minőségű befektetésekre van szükség. Akár 80-90 százalékos arányt is el lehet érni, és szükség van egyfajta likviditásra, és megfelelően azonosítani kell a befektetési lehetőséget, ezekre fel kell hívni a figyelmet az 50%-ban pedig a szociálisan normál befektetések egy vegyes figyelembevételére van szükség. Összességében elmondhatjuk, hogy 70% egy jó kiindulási pont. Végül pedig a jövőbeli lehetőségekre szeretném felhívni a szociális értékek figyelembevételét. Először is észszerű lenne adókedvezményeket biztosítani ezen a területen a szociális vállalkozások számára. Aztán a befektetések meg úgy kezelendők, mint egyéb támogatások. A másodszorban pedig további lehetőség, hogy a befektetési tőkét kell biztosítani amely alacsony visszafizetési rátákkal működik, és először még a közfinanszírozásban akár némi veszteséget is képesek lenyelni. Ez azt jelenti, hogy a befektetések sokkal nagyobb mértékben fordulnának erre a területre. Az EU kormányok ilyen intézkedésekkel tényleg ösztönözni tudnák a szociális szektorba a befektetéseket. Tényleg üdvözöljük a megszületett javaslatot, másrészt pedig köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ide a mai napon is. Várom a vitát. Köszönöm szépen. Azt hiszem a továbbiakban a folyamat az, hogy a képviselők szólhatnak hozzá mindenek előtt az árnyék előadók. Meglehetősen kötött az időnk, az összes kérdést összegyűjtjük, és utána megkapják a szót az előadóink, végül pedig a jelentés készítője. Azt kérem, hogy kérdezzenek, de másrészt kommentálhatják a jelentés tervezetet is. Ezt egy folyamatban kezeljük most. Most először Száid következik. Köszönöm szépen. Két Száid van, úgy látom kettő lett belőlük. Száid vagy Száid? Elnézést. Egy kicsit itt a kávé megzavart, megvallom. Beszélhetek hollandul is, úgy tudom. Köszönöm szépen az előadónak a munkát, és köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy eljöttek és bevezettek ebbe az anyagba. A következőket tudom mondani. A legtöbb tagállamban a szociális vállalkozók koncepciója meglehetősen új megközelítést jelent a legtöbb tagállamban általában az állami szektor vagy az önkormányzati szektor kezeli vagy intézi az ilyen jellegű ügyeket, bár meggyőződésem, hogy van itt lehetőség, és azt hiszem, hogy sokkal több lehetőség van, mint amit most, mostanáig fektetünk be a szociális gazdaságba. Ezért üdvözlendő a bizottság kezdeményezése, hogy létrejöjjön egy ilyen európai címke. Napjainkban a magánszektor sokkal inkább kész arra, mint bármikor, hogy tényleg szociálisan, felelősségteljesen kezelje a befektetéseket. Azt gondolom, hogy egy ilyen címke jelentős hozzájárulást jelenthet hogy azok, akik diversifikálni akarnak a piacon befektetőként, részt vegyenek szociális gazdaságra irányuló projektekben. Azt hiszem ez érdekes lehet számukra, és teljesen igaza van az előadónak, hogyha arra törekszik, hogy rugalmas rezsimre van szükség, mert különben nem veszik kellően igénybe Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy nagyon sok különböző befektetői kategória létezik, vannak a nagyobb játékosok, de természetesen magánszemélyek is, akik összefoghatnak és szívesen részt vennének ilyenekben, mondjuk szociális mérlegelés alapján és a 100 ezer eurós küszöb ezért akár magasabb is lehetne, mint az ideális. Hát magánszemélyeknek ez meglehetősen magas összeget jelent. Ezt szeretném az előadónak elmondani. A második kérdés a definícióra vonatkozik. Hogyan definiáljuk, hogyan határozzuk meg a szociális kifejezést? Ez tagállamonként azért némileg eltérhet egymásról, egymástól. Például olyan emberekről beszélünk, akiket foglalkoztatnak, azoknak van egy adott hátterük, vagy valamilyen fogyatékkal élnek, vagy hátrányjal indulnak Mit jelent ez, hogyan tudjuk ezt értelmezni? Mit jelent, hogyha valaki a szociális gazdaságban dolgozik? Azt gondolom, hogy ezt végig kell gondolnunk még egyszer, milyen viszonya van a szociális gazdaságnak és a reálgazdaságnak. És azt gondolom, hogy itt fontos információjuk lehet a szakértőiknek is. Az utolsó kérdés, ami az útlevelet illeti, számos más akadály is fennáll a határokon átnyúló befektetői projektek esetében. Különböző adóügyi rezsimek működnek egész Európában, hogyha az állami egy közösségi társfinanszírozásról beszélünk, az is eltérő szabályok alá esik mit tudunk tenni itt európai szinten annak érdekében, hogy segítsünk ezen az európai helyzeten? Köszönöm, Ole. Köszönöm szépen, előadó asszony, köszönöm elnök asszony. Köszönöm a bevezető szavakat. Tulajdonképpen uzakatok a definícióra, és a 100 ezer eurós kérdés az, amit én is felvetettem volna kis befektetőről beszélünk, vagy a nagy profi befektetőkről, és egy kicsit többet hallhatunk-e a bizonyos 70%-ról. Ön említette ezt a 70%-ot, ez egy olyan küszöb, amelyik fennáll, amelyik létezik. Lehetne egy kicsit több adott esetben -e? Vagy hatékonyabban tudjuk ezt kezelni az európai társadalom érdekében? És ha szívesen hallanék jó példákról, persze olvastam erről, és el kell, hogy mondjam, hogy nem mindig annyira meggyőzőek ezek a példák. Ez persze összefügg a definícióval is. Talán egy néhány példát megemlíthetnének. Természetesen szükség van egy európai többletértékre, aztán kell egy szociális többletérték is, ami miatt ezt érdemes csinálni. Nem vagyok egy professzionális befektető, én egy kis befektető vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy különböző ilyen típusú szociális eseménybe fektetek, vagy szociális vállalkozásba fektetek, lehet, hogy e, szükség van egy hozamra, egy ez világos profitra, de azért jó példákra is szükség van vállalatokra, szervezetekre, amelyek tényleg azt nyújtják, amit ígérnek. És ezt az értéket tudjuk-e mérni? És látunk-e ilyeneket ebben az összefüggésben, hogy volt-e valamilyen visszaélés adott esetben? Ezt hogy tudjuk megakadályozni? Köszönöm szépen. Filip. Köszönöm szépen, most franciául fogok beszélni, mert hogy Sofinak ez az anyanyelve. Nos, én is köszönöm szépen ezt a kiváló alapot, ezt a kiváló dokumentumot. A vállalkozások, a szociális vállalkozások területe növekedőben van, de Európában, de emellett egy nagyon fontos igényt is kielégít. A bizottság is beszélt erről a téméről, ami viszont a jelentést illeti, egy-két megjegyzéssel érnék. A harmadik cikkben az a szabályozás kitételére gondol, illetve arra, hogy hogyan lehet a finanszírozást biztosítani a vállalkozások számára. Olyan vállalkozásokról van szó, amelyek esetleg kényesebb, nehezebb helyzetben vannak. Nos, nálunk is fölmerül ezzel kapcsolatban a kérdés. A 32-es módosító ugyan arra utal, amit Said is elmondott, a marketing kérdésére, mind a beruházó, mind pedig a célvállalkozás szám, számára, és természetesen fogyasztóvédelmet is biztosítani kell mindemellett. Azt gondoljuk, hogy talán és ugye tavaly dece, decemberben volt szó Belgiumban is a, a hitel finanszírozásáról. Van, vannak erre vonatkozó lépések. A kormányok is próbálnak beruházni olyan projektekbe, amelyek társadalmi előnyt, illetve profitot hoznak. Itt is a mobilizációra van szükség, és itt talán bővíteni lehetne a beruházási, a kis beruházók kategóriáját, ez lehetőség lenne most talán. Ami pedig a 21-es módosítót illeti, egyetértünk abban, hogy itt is teljesítménymutatókat kell kialakítani, amelyeket aztán auditálni, mérni lehet. A hármas cikkben lehet, hogy kicsit pontosabban kellene fogalmazni, hogy mi is a pozitív társadalmi hatás, így a pozitív eredményeket meg lehetne vizsgálni. Például egy, egy természeti erőforrás fenntartása, fenntartására irányuló tevékenységre gondolok. Tehát itt egy mérhető eredményt kell kialakítani. Aztán a 33-as módosító, itt is lenne egy-két megjegyzésünk, egy-két gondolatunk, az ESMA szerepének megerősítése tekintetében. Szufi, nagyon jó munkát végeztél, és részemről nincs kérdés. Azt hiszem, hogy mindenki, mindenki nagyon egyértelműen fogalmazott, tehát az előadókhoz nincs konkrét kérdésem. Said, mondja az elnökasszony. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy korábban ö, próbáltam ö, felszólalni. A két név közötti kiejtésbeli különbségre oda kell figyelnünk. Nos, először is köszönöm szépen a szakértőknek, hogy eljöttek, és köszönöttel tartozom a jelentéstevőnek is ezért a mai vitához. Azt hiszem, hogy eddig nagyon hasznos volt a, az egész vitának a szellemisége, hiszen egy olyan anyaggal foglalkozunk, ahol a közösek a céljaink, és nem széthúzás történik. Tehát közösek a közös dolgokat akarunk elérni ezzel az anyaggal. Egy-két kérdés tennék fel, egy-két megjegyzéssel élnék. Az első, a bizottsága való tárgyalások során látom, hogy miért akarják a szakmai beruházókra szorítani a címke kialakítását, de fölteszem a kérdést, hogy nem lehetne a kisvállalkozókat is bevonni ebbe, hiszen ők is teljesen tisztában vannak a kockázattal, és sokszor inkább társadalmi megtérülést szeretnének elérni, nem pedig gazdasági megtérülést. Tehát lehetne, e lehet, hogy ezen a területen közösen lehetne felépni, nem tudom, hogy hogyan tudnánk segítséget nyújtani. Aztán, ami a küszöbértéket illeti, az 500 millió eurós küszöböt, mármint ami a címkét illeti, nem tudom, hogy esetleg el kell -e venni ezt a címkét akkor, hogyha meghaladják a küszöbértéket, hiszen ezek az értékek néha napi ingadozást mutatnak, meg kell nézni, hogy pragmatikusan hogyan közelíthetjük meg ezt a kérdést. Az önök véleménye szerint megvan-e az oka annak, hogy ilyen esetben elveszítse a vállalkozás a címkét? Tehát kíváncsi vagyok a véleményükre. Aztán a harmadik kérdés a szociális vállalkozási alapokra vonatkozik mit látnak előnynek, mit látnak hátránynak. a letétkezelői követelmény tekintetében. Tehát itt, itt igazából csak látni szeretném, hogy hogyan gondolkodnak a letétkezelési követelményről, mennyire tartják ezt helyesnek vagy hasznosnak. Köszönöm. Jürgen az utolsók, Jürgen Klutte az utolsó hozzászóló, mondja az elnök asszony. Tessék. No, ja, dankeschön. Köszönöm szépen, Sharon. Először is én is megköszönöm a munkát. Ez egy nagyon jó alapot teremt a további vita számára. Ez kétségtelen. A meghallgatást azonban szeretném kiaknázni, hogy néhány alapkérdést megfogalmazzak, és, vagy felvesek a vitában. Én már évtizedekkel foglalkoztam ezzel az ágazattal Németországban, és én nagyon jónak tartom. Nyilvánvalóan egy különleges szempontot képviselünk mi Németország részéről nálunk. Arra összpontosítanunk, hogy mik, milyen igények merülnek fel, és mennyiben lehetett ez korábban adóbevételekből finanszírozni. Itt az egyik alapvető kérdés az az, hogy itt gyakorlatilag egy más szempontról, más perspektíváról van szó, ami nem azt jelenti, hogy a célt elvetjük, hanem gyakorlatilag a beruházókra is most bizonyos szerepet hárítunk, bizonyos megtérülésre is számítunk, tehát az ágazatban tevékenykedőket egy kicsi másképp kell kezelni, annak érdekében, hogy a beruházók megtérülését se tévesszük szem előtt. Ez most nem kritika, ez pusztán egy felvetés. Tehát egy bizonyos eltolódás tapasztalható ebben az ágazatban. Én egy ö, olyan régióból jövök, a Rúr vidékről, ahol magán és állami befektetők egyáltalán képviseltetik magukat ebben az ágazatban, tehát a tőkét is mobilizálni kell, gyakorlatilag alig vannak olyanok, akik készek lennének aki megfelelő befektetési forrással rendelkezik és rendelkezésre tudna bocsátani tőkét. Itt nem azt mondom, hogy most ezt alapvetően ellenzem, de minden esetre egy jó, megfelelő eszközre van szükség, Németországban ez nem jelent problémát alapítványok révén, és stb. révén, de ott, ahol a befektetők megtérülést, nyerességet is elvárnak, nagyon nehéz ilyen esetben megfelelő finanszírozást biztosítani és szerezni. Tehát ez számomra egy alapvető kérdés. És talán észszerű lenne az EU-n kívül is lehetővé tenni a beruházásokat. Itt azonban felmennek bizonyos problémák, ugyanis a szociális munkát igénylők esetében nem beszélhetünk globális szempontokról. A verseny is élesedik, a beruházónak nyilván az az érdeke e tekintetben, hogy bizonyos politikai imás javulás is bekövetkezzen. Itt már sem akarok konkrét neveket megemlíteni, de például a munka nélküliségi kezdeményezés esetében nem volt jó a kínálat. Én megpróbáltunk, én azon a területen, ahol dolgoztunk, megpróbáltunk bizonyos ösztönzőket alkalmazni a foglalkoztatás serkentésére, ugyanakkor viszont nem juthatunk kellő pénzhez. Tehát ezt is figyelembe lehetne venni, hogy esetleg Európán kívül érdemese vagy célszerűen kiterjeszteni ezt. Úgyhogy ezek a kérdések, amelyekről esetleg tovább lehetne még eszmét cserélni. Köszönöm szépen! Ha más nem kért szót, akkor azt javasolom, hogy Nick és Maryam ismét szót kap, majd Sophie. Körülbelül negyed óránk áll rendelkezésre. Nick? Köszönöm szépen. Szeretnék néhány kérdést megválaszolni. Egyik másik többször is felmerült. A 100 ezer euró túl magas-e, vagy nem, illetve hogy veszítünk-e emiatt professzionális beruházókat. Szerintem minden szinten van igény vagy, vagy kereslet kis és nagy beruházók részéről. A fő kérdés az, hogy milyen kockázatot rejt mindez magában. Természetesen mind a beruházás kockázatos. Amikor hitel finanszírozásról, szemben a tőkefinanszírozásról beszélünk, akkor egy szociális vállalkozás nyilván másképp viselkedik, mint egy nyerességorientált vállalkozás, és a statisztika is ezt igazolja. Úgyhogy én személy szerint azt mondanám, hogy a belépési küszöbértéket alacsonyabbra kéne szabni. Ami a definíciót illeti, ez egy igen problematikus terület. A szociális vállalkozást két jellemző mentén lehet definiálni. Először is mi a szociális küldetése, ez meghatározható a foglalkoztatottak alapján, vagy a szolgáltatások, a kínált szolgáltatások alapján. Ideális esetben valamiféle szabályozói felügyeletre is szükség van. Másodszorban a, mi a nyerességet illeti, nagyon fontosan, fontos, hogy tisztán lássuk, hogy bizonyos jogi formák már eleve kizárják a nyereség orientáltságot, gondolok itt például az alapítványokra. Tehát ezt is fontos megvizsgálni, hogy hogyan kezelik a nyerességet, mi a nyerességgel kapcsolatos elképzelésük. Ez a két fő kérdés, amit mindenféleképpen szerettem volna ismét említeni. Ami a márka nevet illeti, illetve hogy ezzel vissza lehet-e élni. Itt eh, nyilván sok minden eh, függ attól, hogy hogyan eh, határozzuk meg a jogosultakat, ennek milyen szabályozói keretei vannak. Az anyagban itt szerepel többek között az is, hogy mérhetőnek kell lenni a szociális hatásnak. Ami az 500 milliós eszközhatárt illeti. Szerintem itt a méretet kell ösztönözni, a méret fokozásra kell ösztönözni a szociális vállalkozásokat. Marie, vagy Miriam? Néhány dologgal én is szeretném ezeket a pontokat kiegészíteni. A 100 ezer eurós határ esetében például mikrovállalkozások eh, esetében azt tapasztaltuk, hogy eh, a szociális vállalkozások az elmúlt években, a Credit Suisse például egy eh, kisbefektetői alapot hozott létre az Egyesült Államok pedig egy olyan egyszerű eszközt kínál, ami gyakorlatilag az interneten bárki számára akár egy eurónyi befektetést is lehetővé tesz. Tehát ami a lakossági vagy a kisbefektetői piacot illeti, a jelenlegi alapok elsősorban inkább a 100 ezer eurós határt célozzák meg, ugyanis ők a kisbefektetőket nem tartják kellően hatékonynak, habár az ilyen belépési határt akár 50 ezerben is meg lehetne határozni. Egyes országokban ez olyan alacsony határt túl kockázatosnak tartják. Ha a 100 ezer eurót meg, határozzuk meg, vagy szabjuk meg határnak, akkor egy 1%-os mas is igen kockázatos lehet. A definícióval mi is foglalkoztunk. Ez a szürke zóna egyre bővül, ami komoly visszaélésekre ad alapot esetleg, tehát egyfajta önszabályozásra is szükség lenne. Hol húzzuk meg a határt a szociális vállalkozás és egy általános nyereségorientált vállalat között? A tulajdonosi viszonyok, a nyereségfelosztás, a legmagasabb és a legalacsonyabb fizetés közötti arány, az irányítási kérdések, ezek azok, amelyeket érdekes megvizsgálni ezen a területen. Ami pedig az általánosabb, filozófikusabb kérdéseket illeti, a szociális vállalkozások területén németként én jól ismerem a szociális jóléti állammal kapcsolatos vitákat, a szociális vállalatok, vállalkozók nagyon jól kiegészítik a meglévő szociális jóléti állami struktúrákat, nagyon hatékony mechanizmusokat jelentenek kiegészítésképpen a meglévő struktúrákhoz, és ők pontosan tudják, ha ismerik az igényeket, és jó mechanizmusokkal tudják ezeket kielégíteni az egyes területeken a forrásgyűjtés nyilván problematikus lehet a befektetési alapok nagyon fontos szerepet játszhatnak, például mondjuk Londonban, Zürichben vagy Genfben, kevésbé talán a Rúrvidéken, de el kell gondolkodnunk ezeken a szegényebb területek vonatkozásában is. Kétfajta alapról beszélünk. Az egyik, ahol komoly hangsúlyt kap a helyi beruházás. Németországban sok esetben előfordul, hogy csak helyi szinten vagy németországi területen fektetnek be, hiszen ott látnak megfelelő megtérülést. Egyéb alapok pedig másút is befektetnek. és egyfajta iparrá növi ki magukat, ugyanis nem akarnak beruházási, befektetési lehetőségeket elveszíteni. Tehát itt egy globális ipar kiépülését is megfigyelhetjük. Uh, Köszönöm szépen. Sophie, parancsolj. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Nos, először is üdvözlöm a jelenlegi vita hangulatát, illetve azt, ahogyan fejlődik ez az anyag. A bizottsági javaslat kiváló minőségű anyag, és ez adja az egésznek az alapját. A bizottsági javaslat minősége, illetve az itteni vita a hangulata nagyon jó irányba visz bennünket, és ezért köszönettel tartozom mindenkinek. Nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni, hiszen közösen fogunk dolgozni a jövőben, ami a megnyitását illeti ennek az alapnak az állampolgárok felé. Nos, ez egy érdekes gondolat. Nagyon sok kérdést tettem föl magamnak ezzel kapcsolatban, és valóban erről érdemes vitáznunk. A szociális vállalkozás egy elég új téma, az ebbe való beruházás pedig lehet, hogy kockázatosnak tűnik, és azt mondtam magamnak, hogy az egyéni beruházások számára lehet, hogy jobb megvárni azt, hogy egy hogy hogyan működik, hogyan fejlődik ez a szociális vállalkozás a következő években, és utána lehetne ezt megnyitni az egyének, az állampolgárok felé. Tehát ez egy ilyen védelmi hálót jelentene, de ha önök nem így gondolják, akkor erről még beszélhetünk. Ami a küszöbértéket illeti, itt is úgy gondolom, ez egy olyan téma, amelyről beszélnünk kell. Érdekesnek tartom azt, hogy ezt szerintem jó lenne azt, hogyha az, ezt korlátozni először, és aztán nyitni meg a nagyvállalkozások felé, illetve az egyének felé, de hát erről is további eszmecserét folytathatunk. Ami pedig az Európai Unió vállalkozások vállalkozásokat érintő fellépését illeti ennek a szociális vállalkozási alapnak. Nos, azt gondolom, hogy ez a saját vállalkozásaink számára egy segítőerő lehet, és ez a beruházás munkahelyeket teremthet, illetve növekedést ebben a konkrét eh, szociális ágazatban. És azt szeretném, hogy a, ha a saját vállalkozásainkat helyeznénk előtérbe, és utána nyitnánk ezt meg a fejlesztési politika keretében az Európai Unión kívüli államok felé. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a saját gazdaságunkra kellene összpontosítani, de ismét nyitott álló, nyitottan állok az eszmecsere előtt. Aztán, ami a letétkezelőket illeti, nos, Szerintem ez egyrészt eszköz arra, hogy a beruházást biztosítsuk, mind a mellett egy bizonyos rugalmasságot biztosít, illetve alacsony árat. Szerintem ez egy olyan téma, amelyről ismét vitáznunk kell, beszélnünk kell, és nagyon nyitottan állok az eszmecsere előtt. Köszönettel tartozom tehát még egyszer az Európai Bizottságnak, illetve a Dán elnökségnek, amely nagyon sok energiát fektetett ebbe a témába, elkísért bennünket a rögös úton, és nagyon nyitottan állt hozzá, tehát köszönöm szépen mindenkinek, és köszönettel tartozom a szakértőknek is, a nyitott hozzáállásukért köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy tovább léphetünk különösebb nehézségek nélkül a következő részbe, de ez csak 4 óra 15-kor kezdődhet. Nézzük csak ki van itt az árnyék előadók közül. Danuta Hübner nincs még itt jelen, de meglehetősen tudom, hogy, hogy elnököl. Gond az, hogyha ő nélküle kezdjük? Na, úgy gondolom, hogy használjuk ki az időt, ami rendelkezésre áll, ezért aztán kezdjük is. Kezdünk? Filip, parancsolj. Köszönöm szépen, Sajron. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van. Nagy, nagyon örülök, ez első alkalommal vagyok raportőr ebben a parlamentben, ebben a ciklusban, és köszönöm, nagyon jó érzés számomra. Ez nem a legnehezebb téma egyébként. Azzal kezdem, hogy megállapítom. A Green Tech befektetésekről beszélek Európában és ez az a Green Tech eh, beruházások az Egyesült Államokhoz képest egy a négy arányban állnak, és ez a különbség az európai innovációs modell és az amerikai között. Itt mindenek előtt standardekről, célokról, szabályozásokról beszélnek, míg az Egyesült Államok innovációs modellje sokkal inkább lentről felfelé építkezik, mint az európai innovációs modell. Azt gondolom ezen a területen számos dolgunk van még, de nem vagyok naív abban, hogy egy ilyen rendelet tényleg választ jelent az egész problémára. Számos tényező játszik itt szerepet. A hozzáállás az európai kockázatvállalási hibavállalási, próbálkozási hozzáállás, megközelítés más, mint az amerikai, és azt gondolom, itt valamennyire lemaradtunk az amerikaiakhoz képest. Azt gondolom, hogy a jogalkotás ezen része megfelel, az nagyon fontos. Nem szeretem ezt az egyenlő esélyek kifejezést, azért akkor is jobb ezt biztosítani. Jó dolog, hogyha ezt a keretet biztosítjuk, örülök tehát itt helybeli befektetésekről van szó, ne várjunk, túl so, ne várjunk túl sokat egy egész európai megközelítéstől, ez nagyon helyhez kötött dolog az innováció esetében, de azt gondolom, hogy ez a, az új rendelet ezt lehetővé fogja tenni, hozzájárulunk ahhoz minden esetre. Sok változtatás van egyébként, amit eh, a letétkezelői kérdésben és más kérdésekben is a Sophie tapasztalataiból is indultam ki vele, és tárgyaltam erről. Egy néhány dolgot szeretnék felvetni. Itt hogyan határozzuk meg a vállalkozói kockázati tőkét az Európai Unióban, hogyan megközelítjük, amit eh, újra és újra mondunk a szövegben többször is, hogy nem akarjuk eh, figyelembe venni azokat a finanszírozási eszközöket, alapokat, amelyek kivonulnának Európában és adóparadicsomokba mennének, tehát őket nem akarjuk az útlevél hatája alá bevonni. Az egyik dolog még, amit megváltoztattunk, az az, hogy gyakorlatilag alapok egymásba is befektethetnének, ilyen innovációs alapok, tehát alapok is támogathatóvá válnának a rendelet értelmében. A letétkezelő témája is nagyon fontos, biztosítani kell, hogy vannak bizonyos garanciák a munkavállalók számára, de nem akarjuk átírni természetesen az idevágó európai szabályokat teljesen. Egy néhány dolog a transzparenciával kapcsolatban, az átláthatósági szabályokat követnünk kell, be kell tartanunk, ami pedig az adósságot illeti, mm, ez természetesen nagyon fontos. A minden esetre a bizottsági javaslat alapvetően nem volt túl bonyolult önmagában. Egy azt gondolom kellő helyet kapunk arra, hogy a saját gondolatainkat bevihessük ide. Ez egy belga dosszi egyébként, két belga hozzászóló is van előadó, és van aztán belga árnyék előadók is vannak rajtam kívül, de természetesen nyitottak vagyunk a különböző nyelveken beszélünk, de üdvözlendőnek tartanánk, ha mindenki részt venne a munkában. Őszintén szólva, pozitív inputot is kaphatunk, természetesen a, az Egyesült Királyságból érkező látogatóktól vagy előadóktól is, hiszen az angol szászok egy kicsit mások a gondolkodás módjukban. Van itt különbség, van mit tanulni egymástól, nem az a helyzet, hogy minden zárjunk ki, vagy ami az angol száz országból érkezik. Örülök annak, hogy látom a lehetőséget, hogy a britek és a zöldek között kialakulhat egy front. Remélem, hogy ebben segíteni tudunk. Uh, Köszönöm szépen. Én most uh, ebbe a kis uh, szócsatába nem szállnék bele. Két előadónk van ebben a témában. Joss Peters, a Capricorn Venture Partners ügyvezető partnere, valamint Sophie Manigard professzor asszony, a GIMV magántőke tanszék vezetője a Genti Egyetemről, és ha egyetértenek, akkor ebben a sorrendben haladnánk. For giving me the opportunity uh, to present my views jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy eljöhettem önökhez, és elmondhassam a véleményem a bizottsági javaslatról, amely az európai kockázati tőke szabályozására szól. Ez megfelelő lépés szolgáltatna a kockázati tőke ágazat fellendítéséhez, illetve a KKV-k számára is finanszírozást biztosítana. Megnézzük, hogy ezeket, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani. A megjegyzéseimet a 26 éves tapasztalatomra építeném. Ez alatt az időszak alatt az FCA vezetője voltam 1989-től 1990-ig, és létre, részt vettem az SDAC létrehozásában, a pán-európai növekedés, cégek növekedésével foglalkozó tőzsde létrehozásában. Az elmúlt öt esztendőben több mint 150 millió eurót szántunk arra, hogy korai klintek és healthtech cégekbe beruházunk. Belgiumból, Hollandiából, Finnországból, illetve Luxemburgból, ahol ugye az Európai Beruházási Alap működik, itt Luxemburgban, és ezen összeg mintegy ezek összeg, ezen összeget 18 európai KKV ö, hasznára folytatott 9 országban. Az AFIMD foglalkozik a kockázati tőkével, és ez ugye negatív hatással volt az ágazatra. Értékelem azt, hogy az Európai Bizottság külön rendszert kíván létrehozni a kockázati tőke számára, amely jobban megfelel a kockázati tőke alapnak, a rendszerkockázatnak, a rendszerkockázati problémának, illetve az innovatív növekedés előremozdítását segíti, munkahelyeket teremt, növekedéshoz létre, illetve a kutatás és fejlesztés területén is nagyon fontos beruházásokat segíthet. Ezért minden kezdeményezés, amely nagyobb kockázati tőkét hoz létre, az támogatást érdemel. Azonban úgy gondolom, hogy az európai kockázati tőke ágazat hatalmas kihívások előtt áll, amelyeket nem lehet megoldani egy új szabályozási rendszerrel hiszen az ágazatunk egzisztenciális válságot él meg. A legutóbbi adatok a múlt heti EFCA adatai azt mutatják, hogy 2011-ben az európai kockázati tőke összesen 4,1 milliárd euróra rúgott, és ez pedig mintegy kétharmada annak, amelyet 20 évvel ezelőtt ö, sikerült létrehozni, akkor, amikor az EFCA vezetője voltam, illetve a tavalyi USA értékeknek 20%-át teszek ki. Egy gyakornokom egy tanulmányt készített, és azt arra következtetésére jutott, hogy az új cégeket elfolytja Európa, de ne felejtsük el, hogy ezek nagyon fontosak a prosperitás szempontjából, és nem megfelelő forrásokkal kell a globális piacon részt venniük. Az európai szabályozási kezdeményezések, mint a, szolvenci, a Szolvencia 2, illetve a Bázel 3 beruházásokat tett biztosító cégekbe, illetve bankokba, a beruházásokat lehet ellehetetlenítette, és azt követeli meg a beruházás a biztosítási cégektől, hogy mintegy 50%-os tartalékot képezzenek, ugyanez a kormány kötvények esetében nulla ez a százalék. A Bank of International Settlements kimondja, hogy szerinte a Szolvencia 2 a beruházástól inkább a fix bevételű termékek felé fog fordulni, a kötvények felé. Ez pedig azt jelenti, hogy a rendszer kockázat, a, kockáz, a rendszer szintű kockázat csak növekedni fog. A Szolvencia 2 követelményei érvényesek lesznek a nyugdíjalapokra is. Az adott irányelv értelmében, hogyha ez az irányelv megvalósul, akkor ez azt jelenti majd, hogy még egy beruházási kategória a szabályozás miatt elfordul majd a kockázati tőke alapoktól. Következtetésem tehát az, hogy az európai kockázati tőke alapokkal kapcsolatos szabályozás érdekes koncepció lehet, azonban nem valószínű, hogy kielégítő mértékű lesz, nem adja meg a kellő lendületet ezen ágazatnak. Jó pár olyan szabályozás született, és olyan szabályozás van, amelyről most beszélnek, amelyek egyértelműen negatív hatással vannak erre az ágazatra, és ezért oda kell figyelniük ezekre, hogyha az a célunk, hogy a tőkefinanszírozást biztosítsuk a KKV-k számára. megnézve azt a kérdést, hogy megfelelő -e ez a szabályozás, nos, meg kell majd nézni a rendszer életbelépését, Azonban hangsúlyozni kívánom, hogy az európai kockázati tőke rendszer terheit minél, minél jobban vissza kell szorítani. Rendkívül fontosnak tartom, hogy megfelelő, megfelelő hatáskört alakítsunk ki, hiszen hogyha a hatály túlságosan szűke, akkor nem, szűk, akkor nem fogják tudni kihasználni ezt az útlevelet és a KKV-k finanszírozási célkitűzését nem lehet majd megvalósítani. Hogyha pedig túlságosan nagy ez a teher, akkor semmilyen előnyt nem hoz a, ez a címke. Hogyha semmit nem teszünk a szabályozás hatását, illetően gondolok itt a Szolvencia 2-re, a Bázel 3-ra, akkor az európai kockázati tőkealapok listája az új rendszer keretében a veszélyeztetett fajok listája lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket, és készen állok a kérdések válaszolására. Very much. Uh, Köszönöm szépen. Csak szólnék, hogy elég sok képviselő már gyakorolta jogát a kisvállalkozásokra, illetve ezekre vonatkozó szabályok tekintetében, itt a bázere is gondolván. Szofi, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy elmondhatom a véleményemet a javaslattal kapcsolatosan. Először is teljes mértékben támogatom a bevezetőket, nevezetesen, hogy támogatni kell az innovatív KKV-k megerősítését Európában. A módosítókat csak tegnap kaptam meg, úgyhogy a hozzászólásomban megfogalmazott aggodalmaimat, amelyek a módosítókban is szerepelnek, nem fogom most megismételni, Ami a kockázati tőke alapok javaslatát illeti, egyetétek Csosszal abban, hogy sokkal ö, nagyobb ö, akadályai lehetnek ö, e-, ennek a területnek, mint ami a javaslatban szerepel. A marketing címke az EU kockázati alap címke nem káros, nem ártalmas, hogyha a javaslatot megfelelően valósítjuk meg, és nem ró túl nagy terhet a vállalkozásokra. A kockázati tőke alap ágazat kialakítását mindenféleképpen üdvözölni kell és elő kell segíteni Európában. Mindenki egyetért abban, hogy ezek az alapok hiányoznak Európában kockázati alap, tőke alapok sokkal kisebbek, mint az USA-ban, és ennek következtében az egyébként ambiciózusabb kisvállalkozások komoly akadályokkal néznek szemben. A javaslat megoldja-e a kkv finanszírozási problémáját? Ez nyilvánvalóan nem mondható. A kockázati tőke finanszírozás csak a vállalatok nagyon kis körét érintheti, még ha innovatív vállalkozásokról beszélünk, vagy bővülő vállalkozásokról. Tehát a vállalkozásoknak csak a töredéke jut kockázati tőke, ez még az Egyesült Államokban is, tehát nem mondható az, hogy ha megteremtjük a kockázati tőke ágazatot, akkor ezzel megoldjuk az innovatív KKV problémáit. Ez csak részben igaz. Magánszemélyek, az úgynevezett üzleti angyalok és egyéb szervezetek is sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint a kockázati tőke alapok, és ez nem csak Európára, hanem az USA-ra is igaz. A megfelelő finanszírozási környezet megteremtése érdekében biztosítani kell, hogy zökenőmentes legyen az átmenet a különféle finanszírozási eszközök között, Tudan azt, hogy a különböző vállalkozástípusok különböző finanszírozási igényel rendelkeznek. Tehát a kockázati tőke alapok önmagukban nem elegendőek, de ennek ellenére egyetértek Jossal abban, hogy Európában más kérdések sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a kockázati tőke alapokra, vagy ez, ezzel kapcsolatos ágazatra nézve. A rendszert hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani? Ez egy kulcsfontosságú kérdés, ha nem megfelelően valósítjuk meg ezt a rendszert, akkor nem sok kockázati tőke vállalat fogja alkalmazni ezt a címkét, és akkor ez csak egy üres kagylóhéj marad. Itt két különböző kérdés merül fel. Először is, milyen alapok lehetnek jogosultak, hogyan történik a forrásgyűjtés, Másrészt pedig, hogy amint megkapják az útlevelet, akkor milyen magatartást kell tanúsítsanak, hogyan viselkedjenek. Fontos azzal is tisztában lennünk, hogy milyen befektetések lehetnek jogosultak, ezt is pontosan kell definiálni. A módosító indítványokban azt olvastam, hogy a jogosult befektetéseket csak legfeljebb öt éves alapokra kell korlátozni, amit én ijesztőnek, rémisztőnek tartok. Nem igazán értem, miért hogyan került be a javaslatba ez az öt éves határ, ha öt éven túl alapot túl kockázatosnak ítélnek meg, akkor ez nem teszi lehetővé, hogy a kockázati tőke alap már egy korai időszakban kiegyensúlyozott portfóliót alakítson ki. Másrészt a jogosult befektetéseket csak saját tőke, illetve tőke jellegű befektetésekre korlátozzák. Nyilvánvalóan ezeknek kell a többségben lenniük, de az alapok hitel konkrétan alárendelt adósságpapírokba is fektethetnek. Az egyes országokban eltérőek a költségvetési szabályok. Ha teljes mértékben kizárjuk az alárendelt hiteleket, akkor ezzel tulajdonképpen megrendíthetjük az alapokat. A jogosult befektetéseket továbbá portfólió társaságok által kibocsátott papírokra korlátozzák. Ezzel egyetértek, de ha például az úgynevezett üzleti angyalok befektetéseit akarjuk elősegíteni, amit én nagyon fontosnak tartok, akkor elképzelhetők olyan körülmények, amikor az ő befektetéseiket vagy papírjaikat felvásárolják a kockázati tőke alapok, amikor ezek az üzleti angyalok már nem relevánsak az adott vállalat fejlődése szempontjából. The financing eligible investors uh, is also restricted uh, to those committing a minimum. Ami pedig a 100 ezer eurós uh, belépési határt illeti, itt felmerült a kérdés, hogy nem túl magas-e ez a határérték nyilvánvalóan ezt is fontos megvizsgálni. Amikor megnézzük, hogy milyen terheket jelentenek, vagy korlátokat a javaslatban szereplők, itt a letétkezelőkre is gondolni kell, a tőzsdén nem szereplő vállalatokra, alapokra. Ha ők letétkezelőként lépnének fel, ezzel az administratív terhek tovább fokozódhatnának, fokozódnának, és a zöld technológiák, nem értem, hogy miért kerültek be a módosító indítványokba, ezek valahogy szervetlenül szerepelnek a javaslat többi részéhez képest. Ha a zöld beruházásokat akarjuk elősegíteni, akkor ez különösen igaz, mert ezzel nagy mértékben leszűkítjük a kockázati tőke alapok tevékenységét. Tehát ezek lettek volna a legfontosabb megjegyzésem a javaslattal kapcsolatosan. Filip kér -e ismét szót. Itt valóban megértette, hogy a javaslat önmagában jó, de a problémák a jogszabály egyéb részeiben rejlenek, amiről holnap fogunk szavazni. ha esetleg konkrétan tudna szólni a jogszabály azon részeiről, amelyek aggodalomra adódnak, adnak okot, akkor ezeket örömmel meghallgatnám. Joss kíván-e most válaszolni, de ott már is itt van a CRD anyag jelentéstevője. Ott már, csak hogy felfrissítsem, hol tartunk. Itt a kockázati tőke alapok tekintetében a Basel 3-as követelmény, a kettes fizetés képességi rendelkezések jelentenek problémákat, esetleg a jelentésedben te is röviden ezt érintett, érintheted, Joss. Parancsol. A vállalkozói tőke részéről nagyon konkrét aggályok vannak. A szolvencia kettesben olyan tőkekövetelmények merülnek fel, amelyek büntető jellegűek ebből a szempontból, és amit nem vettek észre, amit figyelmen kívül hagytak, hogyha közvetlen befektetést közöl valaki, mondjuk egy biztosító társaság egy adott helyen, akkor ez egy koncentrált kockázatot jelent. Ez azt jelenti, hogy ha 10-20 cégre szórjuk, ezt ezzel csökkentjük a kockázatot, és ezt nem kellően veszik figyelembe a tőke megfelelés kérdésében az a helyzet, hogy a kockázatellemző részlegek nagyon aggódnak, és a befektetési tisztviselőket igazából úgy látják el tanácssal, hogy ne, meg, ne vegyenek részt ilyen vállalkozói tőkékben és ne, igazából nem voltak túl barátságosak. Arról nem is beszélve hasonló helyzet a bankok esetében, hogyha befekek, befektetnek magántőketárságba vagy kockázati tőke társaságba, akkor megfelelő vállalkozói társaságba, akkor megfelelő tőke megfelelőségre van szükség, és régebben a bankok a magántőketársakat és a kockázati tőketársakat jól finanszírozták, tehát nagy részben voltak jelen, ami a, ez természetesen érinteni a nyugdíj biztosítókat is, amit Szolvencia ii ben bevezettek, ez rettenetes lenne egyébként, ha ugyanazt csinálnák, hiszen egy harmadik kategóriája is lenne a befektetőknek, és gyakorlatilag kizárnák őket, hogy ezen eszköz osztályba fektessenek be. Nagyon érdekes a nyugdíj alapok kérdése, ezek nagyon hosszú távú kötelezettségek, amik ott jelentkeznek, tehát látni kell, hogy tényleg a magántőkébe, a vállalkozói tőkébe érdemes nekik befektetni, és mindenkinek jó lenne, hiszen nagyon hosszú távon fektetnek be, és a kötelezettségvállalásaik is hosszúak az elmúlt időszakban. Ezek ezért aztán lényegesen hozzájárultak, és aggály jelentkezik a nyugdíj oldalon, hogyha napjainkba kötvényekbe fektetünk, akkor attól tartanak, hogy nem tudnak eleget tenni a nyugdíjasok elvárásainak a mai hozamok mellett. Ez egy nagyon komoly probléma Európában, már most is jelentkezik. Ezek tehát ez az a három aggály, amely jelentkezik az említett joggal kapcsolatban, törvényel kapcsolatban. Jó, hogy független forrásból is hallunk egy ilyen véleményt. Danuta, parancsolj! Köszönöm szépen, Sharon. Árnyék előadó vagyok a néppárt képviseletében, és ha megnézem a listámat, hogy a többi árnyék előadó, illetve a mai előadók mondtak, akkor azt gondolom, hogy elnézést kell kérnem, hogy nem vagyok belga. Azzal kezdeni. Tud esetleg állampolgárságot biztosítani, kínálni, akkor szívesen veszem. De azt gondolom, hogy azokhoz tudok csatlakozni, hogy ez egy nagyon fontos, fontos szabályozási terület, és azt hiszem előre tudunk lépni. Reméljük, hogy jól tudjuk ezzel kezelni, szabályozni az európai pénzügyi piacot. Ez a rendelet tényleg hozzájárul ahhoz, vagy képes arra, hogy hozzájárjon ahhoz, hogy a legfontosabb kihívásokat itt Európában kezeljük. Növekedést kell teremteni, erről van szó, ez a fő kihívás és látni kell, hogy a rendelet nem árt igazából egy ágazatnak, és igazából egy ágazat fellendülésében segít. Ez kell, hogy legyen a célunk. Úgy általában elmondhatom, hogy ez egy jó jogalkotás, amit itt alkalmazunk, de hát egy sor kérdés felmerül, önök is említették, hogy az a kapcsolatban, amit a bizottság készített, egy-két kérdést én is felvetnék magam hogy most a panel résztvevőkhöz fordulok a kérdéssel, hogy oszlassanak el bizonyos kételyeket. Az egyik ilyen téma összefügg azzal a tényel, hogy az egyik cikk, a 3D, a javaslat aztban azt tartalmazza, hogy a minősített portfóliókat nem kéne szerepeltetni, de itt egész Európában összefüggenek ezek a pénzpiacok. Látnak-e tényleg okot arra, hogy ne vegyék figyelme, figyelembe azt, hogy ezeket a piacokat ne vegyék figyelembe a tőzsdén szereplő társaságoknál. Aztán egy következő pont, ami a 100 ezer eurós minimális befektetést illeti a minősített befektetők esetében. A kérdés most az, hogy tényleg ilyen magas kell, hogy legyen ez? Hogy tényleg csak a professzionális befektetők tudnak ebbe beszállni. Lehetne egy alacsonyabb összegből kiindulni, könnyen lehet, hogy ez is kellő garanciát biztosítana a professzionális befektetők számára, másrészt viszont növelni a befektetői pult, akik szívesen belemennének itt Európában ebbe a területbe. A második kérdés, ami szintén felmerült, az 500 milliós értékhatár, amit kezelnek. Hogyha meg akarják kapni a címkét, ez tényleg indoklásként szerepeltethető vállalkozói tőke alapok esetében, amelyeknek több mint 500 millió eurójuk van, amit kezelnek. Persze, aztán Philip Lamberthez fordulok, egyébként el kell, hogy mondjam, hogy a módosításokkal kapcsolatban sokkal egyetértek, ezt el tudom mondani. Tehát, hogy például az alapok finanszírozását tehát is figyelembe lehet venni, tehát az alapokat is felvennék ezek közé, a támogatható entitások közé, de azért vannak kételjeim például öt évnél fiatalabb cégekre lehetne a minősített befektetéseket alkalmazni, ami hát ennél fiatalabb cégeknél nem egy új startupról beszélünk, de azért növekedésre szükségük lehet nekik is, és, és a növekedéshez pedig vállalkozói tőkére lenne szükségük. Mm, talán ezt figyelembe kéne venni. Ami a letétkezelő kérdését illeti, erről is beszélni akarok. Nagyon sok vita van ezzel kapcsolatban más területeken is, vagy más összefüggésekben is. Úgy vélem, hogy kialakul az a helyzet, hogy a legtöbb eszköz, amit befektetnek a tőketársaságok, azok nem tőzsdéről, tőzsdei társágból származnak. A letétkezelő hát itt egy teher jelentkezne a letétkezelő ilyen figyelembevételével. Tehát látni kell, hogy mekkora terhet jelent. Ez egy olyan terület, ahol megint csak vannak aggájaim. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Now it's Said Said. Köszönöm szépen. Elnök asszony Lambert úrnak is köszönöm a kiváló együttműködést és a megközelítést. Köszönöm szépen a két előadónak is, hogy eljöttek, és hogy nagyon érdekesen hozzájárultak ehhez a témához. Azt gondolom, hogy valamennyien egyetértünk azzal, hogy meg kell találni a módot arra, hogy ösztönözzük a befektetéseket az innovatív cégekbe és projektekbe. Ezért a javaslat jó. A kérdés most az, hogy eleget teszünk-e ennek, kielégítő-e a mostani megoldás, és milyen kapcsolat alakul ki más törvényekre, illetőleg milyen hatással van ez már meglévő törvényekre. Azt gondolom, hogy erről beszélni kellene a jelentésben. Vannak olyan legislatív jogalkotói aspektusok és megközelítések, amelyeket figyelembe kéne vennünk, például a CAD 4-est, vagy más területeket is említhetnénk. Azt gondolom, hogy van itt egy kapcsolat, amiről eddig nem is beszéltünk, a Horizon 2020-ról beszélek ez tényleg hát részben tartozik a mi kompetenciánkba, de a bizottsági javaslat igenis a 2014-2020-as időszakra beszél, mint egy 4 milliárd eurót lehet szánni arra, hogy kockázati tőkét fokozottabban bevonjunk Európába. Azt hiszem, hogy erről is észszerű lenne beszélni talán. És ez olyas valami lenne, még azon is elgondolkodhatnánk, hogy az ilyen projektekre szánható összegeket meg lehetne emelni, tehát az erre szánt pénz legyen magasabb. A transzparencia, az átláthatóság, illetőleg a tisztességes játékszabályok, amire ügyelnünk kell, és másrészt erősíteni kell a potenciális befektetők érdeklődését. E, ezek között kell kialakítani egy egyensúlyt. Mindezeket szerintem szem előtt kell tartani, Egyensúlyra kell törekednünk szerintem. Jors Péterstől érdekes lenne egy néhány dolgot megtudni ezzel kapcsolatban. Nem gondolom, hogy túl restriktívnek, korlátozónak kéne lennünk a megközelítésünkben. Hát ami az öt éves céget illeti, miért kell ez a korlátozás? Bár van emellett felhozható ok is. Nagyon érdekes volt asszony kommentárja az úgynevezett business angelekkel kapcsolatban, üzleti angyalokkal kapcsolatban, és a kockázat, hogyha elkezdünk beszélni erről, hogy az alapok csak új részvények vagy üzletrészekbe fektethetnek, ez bonyolíthatná a business angelek munkáját. Egy további kérdésem is van még, amit a raportőrnek szeretnék feltenni. Itt a nyílt végű vagy zárt végű alapokról beszélünk valójában. Mert nincs végleges álláspontom ebben kapcsolatban, de szerintem egy zárt végű alapnak van egy limitje, és van egy határideje, amikor lejár a dolog bár bizonyos esetekben kialakulhat az a helyzet, hogy befektetünk egy adott társaságba, amikor még nem látjuk a végét, és több, több, nagy, tőkére van szükség a növekedési időszakon belül is, vagyis így juthatnak el a következő szintre, és hogyha az alapnak ekkor már ki kell vonulnia mögülük, akkor ez meglehetősen kellemetlen helyzetet okozhatna. Tehát egy kicsivel nagyobb rugalmasságot lenne itt, jó itt is elérni. Néha talán, hát nem mondom, hogy nyílt, nyílt végű alapról beszélünk, de valahogy a kettő közötti középutat kéne megtalálni. Aztán egy további kérdés az európai állami alapok, az Európai Befektetési Alap, amely az Európai Beruházási Bankkal függ össze, lehet, hogy segíteni tudna, ahogyha ezt az útlevelet kell kiállítani, hogyha az európai hivatalos alapok is részt vennének ebben, az bizony segítene, és jobban lehetne élni a paszport, az útlevél adta lehetőségekkel. Azt gondolom, hogy jobban segíteni tudnánk abban, hogy többen vegyék igénybe ezt. Aztán itt van ez a 100 ezer eurós küszöb. Talán ez kevésbé fontos, mint a szociális alapban, de ennek ellenére ezt meg kell beszélnünk, és egy megfelelő egyensúlyra kell törekednünk itt is hogy a lehető legszélesebbre tárjuk a kaput, másrészt pedig a befektetők védelméről is gondoskodni kell. Itt van, aztán itt vannak ezek az úgynevezett FIDE alapok, amelyek kisebb befektetők pénzeit gyűjtik egybe talán nem eléggé határoztuk meg ezeket a kérdéseket, és valamilyen középútra kéne itt is törekedni szerintem, hogy egy nagyobb célcsoportot érjünk el, és a megfelelő védelmet is biztosítani tudjuk. Köszönöm szépen. Filip, köszönöm szépen. A belga szempontból is köszönöm az minden esetre szeretném elmondani az elején, hogy eh, teljesen egyetértek a vendégelőadókkal abban az összefüggésben, hogy eh, amit a parlament tárgyal a jogalkotás területén, gyakorlatilag nagyon fontos, itt nyugdíj alapokból hogyan tudunk pénzt eh, átcsatornázni a, a kockázati tőke, a vállalkozói tőke alapokba, tehát szerintem ezt érdemes lenne végig gondolni, hogy hogy tudjuk a vállalkozói tőkét védeni, de ez egy bevezető megjegyzés. Teljesen egyetértek természetesen azzal, hogy ez az eleme annak, hogy az európai vállalkozói tőke ágazatot erősítsük, hogy jobban szálljanak be az innovatív finanszírozásba az említett útlevél kapcsán, az EC Passport segítségével ami a 100 ezer eurós küszöböt illeti, azt gondolom meg, hogy ez a küszöb azt kell, hogy biztosítsa, hogy valahogy bevonjuk a kis befektetőket, és valahogy lehetővé kell tenni, de azért arra is figyelni kell, hogy mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy milyen kockázatokkal jár az egész. Tehát túl alacsonyra ne tegyük ezt a szabályt, vagy ezt a az összeget, ezt a küszöböt. Az 500 millió eurós küszöbről is beszélünk a természetesen az egyik ok, amit még ma nem mondtak ma, hogy van egy kapcsolat az IFM irányelvvel kapcsolatban. Hogyan látják az, ezt az útlevet ezt a pászportot, hogyan illik az IFM területébe ez bele. Azt gondolom, hogy meg kellene ezt néznünk a vállalkozói tőke szempontjából milyen hatással jár ez, hogyha be tudjuk vonni minden esetre a kérdés az, hogy az IFM, az IFM kapcsolat milyen. Aztán a kérdések, hogy az alapok beszálljanak egy másik alapba is, van erre lehetőség, aztán a minősített portfólió vállalkozás, vagy minősített kockázati tőke alap természetesen nagyon fontos. Itt vannak a biotech cégek, tehát ezek öt év után tényleg készek arra, hogy akkor elkezdhetnek működni, tehát az első és a kérdés az, hogy ezeknek a cégeknek hogy tudjuk biztosítani ezt az öt éves, öt éves finanszírozáson túlmutató finanszírozást is. Ezt is egyértelmű kell tennünk, tehát mitől lesz minősített egy ilyen vállalkozás, ami a 70%-os küszöböt illeti a, befe- a minősített befektetéseknél, ez meglehetősen problémás lehet a végén Éppen ezért szerintem ezt is meg kéne próbálni tisztázni. Összességében el kell, hogy mondjam, mm, pozitívan látom ezt a javaslatot. Ez egy fontos eleme annak, hogy megnyitsuk itt Európában a vállalkozói tőkepiacot. Ez természetesen nem a végső megoldás lesz, és nagyon különböző alapok vannak, amelyek igyekeznek a befektetői pénzekhez hozzájutni, tehát azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk felhasználni azokat az eszközöket, amelyeket a Horizon 2020 biztosít. Ezt meg kell beszélnünk, hogy hogyan működik ez, milyen kritériumokat állítunk fel, hogyan tudunk támogatható alapokat kialakítani, vagy hogy olyan tudjuk ezt biztosítani. Lehetővé kell tenni, hogy több hogy az innovatív cégek több vállalkozói tőkéhez jussanak hozzá. Azt gondolom, hogy ez tényleg jó bázis, ami alapján dolgozni tudunk, és ez segíthet abban, hogy Európában a vállalkozói tőke szektor jobban működjön. Szájed, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm azt a konszenzusos megközelítést, amely kialakuló félben van, és tudom, hogy a jelentéstevő mindig is nyitott, nyitott volt a javaslatokra, a vitára. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy ez előtérbe került, ez a javaslat, hiszen akik az IFMD-n dolgoztak közülünk, mindannyian hallgatták a kockázati tőke ágazat figyelmeztetését, mi szerint a magántőkével, a hedge fundokkal ne vegyük egy kalap alá ezt a témát, és, és a, hát a bizottság levonta a tanulságot, és ezzel a javaslattal rúkolt elő, ezt üdvözlöm. Ezen kívül ismernünk kell a, a helyzetet, a valóság helyzetet, hiszen a bankoknak is oda kell figyelniük a mérlegükre, és bizony a hitelezési kapacitásukat is korlátozák. Egyrészt többet kellene hitelezniük, azonban a, a mérlegüket is egyensúlyba kell hozni, ez pedig azt jelenti, hogy a cégek alternatív forrásokat próbálnak keresni, és itt a kockázati tőke nagyon nagy szerepet játszhat. Azonban reálisan látniuk kell, hogy mire számíthatnak, érteniük kell, hogy egy beruházással mit kockáztatnak, és és azt is látni kell, hogy egy ilyen kockázati tőke alap mit adhat egy beruházó számára. Nem tudom, hogy a kulturális problémákat meg lehet-e oldani, gondolok itt az Egyesült Államokkal való kapcsolatunkra, és nagyon sok cég, aki kockázati tőke alapot szeretne, vagy a, a részvényeit szeretné eladni, azok számára ez a jogszabály egy helyes lépés a megfelelő irányba. Egy-két konkrétumot szeretnék megemlíteni. Az első, ahogyan Filip is mondta, az 500 millió eurós küszöb, illetve az, az EUVCF címke, illetve hogy erre vonatkozóan milyen javaslatok születhessenek. Hogy mit választunk az euvcf et vagy a IIMFT-t, meglátjuk. Szeretnénk tisztázni a helyzetet, hogy ne legyen zűrzavar. Üdvöl, üdvözlöm azt, hogy mindennek ellenére a jelentéstevő készen áll arra, hogy meghallgassa azt, amit mondani kívánok. Ami a beruházásokat illeti, hogy milyen beruházókat kellene beengednünk, nos, piaci liberálisként azt hiszem, hogy bárkinek lehetővé kell tenni a beruházást, hogyha a kockázatokat tisztán látja, azonban itt problémát látok, hiszen ott van a fogyasztó oldala, és politikusként, hogyha egy választókerület azt mondja, hogy igen, elolvastam az anyagokat, ezt a pénzösszeget beruháztam, de nem tudtam, hogy pontosan ebbe fektettem, és nem tudtam azt, hogy, hogy valóban el fogom veszíteni a pénzemet. Tehát mi politikusként egy ilyen helyzetben lépéseket kell, hogy foganatosítsunk, tehát oda kell erre figyelni. Azonban szeretnék más irányelvekkel valamilyen harmonizációt kialakítani, például a MIFID-del, vagy pedig a jogosult beruházó vonatkozó szabályozással, illetve meg kell nézni, hogy milyen rugalmasságot adhatunk a nemzeti hatóságoknak. Aztán végül ott van az öt éves időtartam kérdése. Igen, bizonyára nem csak új cégeknek, hanem a növekedési fázisban levő cégeknek is segítséget kell nyújtani. Sokszor induláskor megvannak a tervek, illetve a finanszírozási háttér, amikor azonban a növekedési fázis, fázisba jut, akkor van szükség finanszírozásra, és ezért azt kérem a jelentéstevőtől, hogy vegye alaposan fontolóra ezt a korlátozást, hogy tényleg öt évnél fiatalabb cégekre akar-e korlátozódnia, vagy sem. Aztán ott van a letétkezelés, nincsen pénzügyi eszköze a kockázati tőke alapnak, és nem kell sokáig kénzpénzt tartaniuk. Meg kell nézni a beruházói védelmi oldalat, oldalt. Nem tudom, hogy valóban van-e szükség erre a letétkezelői követelményre, vannak-e olyan körülmények, alakul-e ki olyan helyzet, ahol valóban erre van szükség. Köszönöm. Uh, thank you very much. What I... Köszönöm. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót, mert hogy van időnk, ami lehetőséget biztosít arra, hogy aztán a szakértők még erre reagáljanak. Itt van a Head of Unit, aki nem belga, meg is adom neki a szót, Télmen úr, öné a szó. Yeah, thanks a lot. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, hogy megadta nekünk a szót. Nos, nagyon megérint bennünket a sok pozitív reakció, hiszen nem mindig ezt tapasztaljuk a bizottsági javaslatok kapcsán. Különösen jól esik az, hogy a szociális vállalkozási alap valóban előre mozdul. Voltak ugye kétségeink, de nagyon örülünk annak, hogy ezt is felkarolták a kockázati tőke alapok mellett, és a kettő most egy szép tandemben halad előre. Szeretnék reagálni az elhangzottakra, három pontba szedném ezeket. Az új rendszerrel a legfontosabb problémánk annak a kihasználása, a felvétele, hogyha nem vonzó, akkor attól tartunk, hogy ezt nem fogják használni, nem fogják kiaknázni az ebből rejlő lehetőségeket, és így az értékelés során negatív eredményt kapunk. Aztán nagyon sok teendőnk van még. Az egyik az adó. Hogyha nem adósemleges ez a rendszer, és alapszinten, illetve beruházói szinten is adóztatják az embert, akkor ezek a rendszerek, ezek a sémák nem lesznek sikeresek. Tehát látjuk, hogy ez egy lépés a kockázati tőke kultúra, vagy szociális vállalkozási kultúra kialakítása felé, de ha nem teszünk semmit annak érdekében, hogy ez adósemleges legyen, vagy nem adunk a adóösztönzőket, amelyek a helyi kockázati tőkealapi rendszerek esetében már fönnállnak, tehát hogyha ezt nem tesszük lehetővé az európai rendszer számára, akkor nem számíthatunk sikerre. Harmadsorban, ahogy elmondtam, ez a rendszer eltérő lesz az AIFMD szabályoktól. Természetesen akarjuk az útlevelet, akarjuk azt, hogy a tőke alap mélyebb legyen, nagyobb legyen, azonban az útlevél nem szabad, hogy terhet jelentsen, nagyobb terhet, mint a, az IFMD szabályoknak való megfelelés. Ezért, hogyha megnézzük a módosítókat, akkor ezeket úgy vizsgáljuk, a szerint, hogy segítik-e a rendszer alkalmazását, megfelelő ösztönzőt adnak-e, vagy pedig ezt visszaszorítják. Azt hiszem, hogy ez alap, ezt a mércét kell használnunk a módosítók esetében, meg kell nézni, hogy a rendszer vonzerejét növeli-e, avagy sem. Esetleg bizonyos alkalmazókat, bizonyos szereplőket eltérít a kockázati tőke alapok használatától. Nos, térjünk rá egy-két konkrét módosítóra volt egy eh, zárt, illetve nyitott definíció, beszéltünk a vita, vitáztunk a különbségekről, és végül is a zárt, en, zárt végű alap igazából nem különbözik nagy mértékben a nyitott végűtől, annyi a különbség, hogy eh, az alap eh, életidei alatt benne kell maradni, ebbe, és csak utána veheti ki az ember a, a nyereségét. Tehát ez a zárt végű definíciója, azonban ezt nem szabad összekeverni azzal, hogy új tőke kötelezettségek befogadására korlátozott lesz az alap, hogyha például 100 millió kapunk tőke kötelezettségben, akkor ezt nem lehet növelni. Lehet növelni a tőke követelményt, és még akkor is zárt marad, mert nem lehet ebből kilépni. Nagyon sokat vitáztunk a tanácssal, a tagállamokkal, akik nem akartak, de nem akarták ezt a zárt, illetve nyitott definíciót, hiszen egyértelmű, nem lesz visszavásárlási jog ezen eszközök esetében. Azt is értjük és tudjuk, hogy mind az alap, mind pedig a célvállalkozás esetében a székhely problémát jelent. A javaslat kialakításakor azt elég volt az, hogy a vezető székhelye, a menedzser székhelye Európában legyen, hiszen ő fogja garantálni, hogy az alap, illetve a beruházási portfólió teljesül. Az egész szabályzási együttműködés, amely kiegészíti ezt az alapot arra épül, hogy a az adott ország szabályozója kézben tartja a vezetőt. Ha a vezető pedig felelős a portfólióért, akkor a, tehát a 70%-os küszöbért, akkor úgy gondoltuk, hogy az elegendő lehet, és ezek után maga az alap bármilyen székhelyű lehet. Ért értjük azt, hogy a célvállalkozásnak Európában kell lennie, hiszen, ahogyan teljesen helyesen rámutattak itt a bizottságban, az erőfeszítés lényege az, hogy európai versenyképességet, illetve növekedést hozzon létre. De facto a szociális vállalkozások esetében ez a helyzet, de a legtöbb esetben, hogyha nem is minden esetben európai székhelyről van szó, mégis ki lehet mondani, hogy a kockázati tőkét nem kell ennyire korlátozni, hiszen lehetnek együttműködési intézkedések, lehetnek vegyes vállalkozások, esetleg tengeren túli vállalkozásokat, de csak akkor, hogyha Európában hozzák létre a céget. Tehát oda kell figyelni arra, hogyha csak európai kockázati tőkére korlátozunk ezt, akkor a nemzetközi együttműködést visszaszorítjuk, és ezek a cégek még akkor is, ha kezdetben nem európaiak, még mindig finanszírozást kaphatnak, és így végül lesz egy olyan leányvállalat, vagy egy olyan ipari színhely, amely Európában van. Ennyit a székhelyről. Aztán esetleg még egy szót mondanék. De nem, mégsem, azt elfelejtettem, akkor zárásképpen hadd mondjam el, hogy Á, igen, az IAF AIFMD-vel való kapcsolat volt az, amit elfelejtettem. Nos, igen. Mi van akkor, hogyha a portfólió az alap élettartama során meghaladja az 500 milliót, de azt látjuk, hogy ez a veszély viszonylag minimalizálható, azonban a nagyobb és sikeres szereplők esetében lehet, hogy meghaladják a küszöbértéket, és akkor a címke használatának a jogát meg kell tartani. Hogy akkor ez egy alternatív beruházási alap-e? Nos, akkor az irányelv, az adott irányelv vonatkozik rá, ez egy politikai döntés, tehát vagy kockázati tőke alap, legspeciális speciális keretébe tartozik, és akkor tudjuk, hogy, hogy vagy pedig egy alternatív beruházási alapról beszélünk, amely az adott irányelv hatája alá esik. Ebben az esetben az 500 milliós küszöb meghaladása azt jelenti, hogy még így is az AIFMD hatája alá tartozik az adott vállalkozás, de megtarthatja a címkét. Tehát dióhéjban így gondoljuk az AIFMD-vel való kapcsolatot. És végül zárásképpen Szeretnénk azt, hogy vonzóbbá tegyük ezt a rendszert. Azt szeretnénk, hogyha ez egy életteli rendszer lenne, tehát életben maradna, és a vezető ellenőrzése kellő mértékű kell, hogy legyen, amely azt jelenti, hogy ne egy kikerülési mechanizmus legyen a magántőke számára, a versenyszabályok érvényes, érvényesek legyenek, és örülünk annak, hogy ezen aspektusok esetében konszenzus van, így a tanács és a parlament remélhetőleg nyár vége előtt jóvá is tudja hagyni ezt az anyagot. Köszönöm, Köszönöm szépen. A szakértő gondolom, hogy nem bánják, hogy először a bizottságnak adtam meg a szót, de önöknek is majd lesz lehetőségük reagálni. Most meg is adom a szót. Elnök asszony, először is nagy mértékben lenyűgözött, hogy milyen mélységekben, milyen részletekben ismerik a képviselők az európai kockázati tőke kérdéseit. Én őszintén szóval nem számítottam ilyen kompetens közönségre. csoportosítanám a válaszaimat. Először is a tőzsdén kívüli cégekre vonatkozó kérdést venném. Nyilván egy az A piacon, vagy az Next nem szabályozott piacokon jegyzett vállalatok nem jegyzetnek minősülnek. Ugyanis az ért a papírállományt értékelik, de nem feltétlenül jut újabb likviditáshoz. A legtöbb kockázati tőke alap nem fektethet tőzsdei, tőzsdei jegyzett cégbe. Ugyanakkor itt a, nálunk egy kivétel is létezik, ha egy vállalatot alternatív piacon, tehát nem szabályozott piacon jegyeznek. Tehát még egyszer a nem szabályozott piacon jegyzett vállalat potenciálisan jogosult lehet, ami a 100 ezer eurós határértéket illeti. A mi alapjainknál ez a 100 ezer euró érvényesül, mégpedig különböző okok miatt. Az egyik az, amikor kis beruházásokról beszélünk, akkor egy teljesen más kérdés merül fel. Másodszorban pedig a munka teher. Én akár 20 vagy 30 beruházótól is fogadok hívásokat, de ugyanezt nem tudnám megtenni, ha 20 vagy 30 ezer beruházóról beszélnék. A Capricorn egyébként egy megfelelő eszközt is bevezetett, aminek a jelenlegi árfolyama 5 euró, tehát hogyha valaki kockázati tőkébe akar fektetni, akkor a tőzsdén ezt megteheti. Vásárolhat ilyen jegyeket, és bármikor eladhatja, ha meg akar tőle szabadulni. Szerintem ez egy hatékonyabb eszköz. És hogyha a határértéket csökkentjük, legyen az 50 ezer vagy 100 ezer, akkor gyakorlatilag itt az állami források felé is kacsingatunk. Ezt szerintem el kell kerülni, ugyanis vagy tőzsdei jegyzésre törekszünk, vagy pedig teljesen távol tartjuk magunkat ettől. A flamand kormány 5-6 évvel ezelőtt egy úgynevezett Archimedes törvényt hozott, jelenleg 32 ezer befektető van, és eh, mindegyikük eh, elégedetlen, mert 10-12 évig tartaniuk kell a befektetéseket. Ez mindenféleképpen eh, aggályos, hogyha a határérték csökkentéséről beszélünk. Az öt éves határ. Egy példát engedjenek meg. Az egyik portfólió társaságunk hibrid járművekbe akart fektetni. És energiahatékony, folyamatos áttételű eszközökről volt, aminek 20 éves a futam ideje. Na most ez a társaság majdnem csődbe jutott. Ennek a befektetése 20 millió saját tőke, 25 millió hitel, igyeke, megpróbáltuk eladni ezeket a mozdonyokat Kínában, időközben az első sorozatú elektromos járműveket tesztelik, tehát körültekintőnek kell lennünk ezzel az öt éves határral, ugyanis gyakran egy meglévő platformba, me meglévő menedzsmentbe jobb befektetni, mint valami teljesen újat kreálni. Ami pedig a letétkezelőket illeti, ez szerintem egy teljesen fölösleges teher, mint ahogy elhangzott, itt tőke transokról beszélünk, 5%-os részletekről, mi vállalatokba fektetünk, és minden papír, minden részvény tőzsdei, tőzsdén jegyzet. Tehát minden egyes eh, esetben be tudjuk azonosítani a könyveinkben ezeket az értékpapírokat, meg tudjuk állapítani az értékeiket is, de a letétkezelés kiadásával mindenféleképpen csökkenthető a teher. Számos kérdés vonatkozott az alternatív alapkezelőkről vagy kezelésről szóló irányelvvel kapcsolatosan. Ez az irányelv két dolgot ért el Európában. A kockázati tőke ágazatban egy két kettős osztályú társadalmat hozott létre, 5 millió alatt ki lehet lépni, de ez szerintem a halál csókja. És a jelenlegi szabályozói keretek között nagyon nehéz meggyőzni egy alapkezelőt vagy egy bankárt, hogy kockázati tőkebe, tőkébe fektessen, mert ez kockázatosnak minősítik, amivel én ugyan nem értek egyet, de nehéz meggyőzni őket az ellenkezőjéről. Az ágazat számára mi alternatív eszköznek minősülünk. Így skatujáztak be minket, és az új irányelv szabályozza ezt az úgynevezett skatuját. Itt meg kell teremteni egy kilépési lehetőséget, Tehát még az 500 millió eurós határt nem értük el, de mi úgy, úgy döntöttünk, hogy belépünk, és teljes mértékben alávetjük magunkat ennek a szabályozásnak. Tehát az irányelv végül is egy ilyen kétrétegű, vagy kettős ketté választotta a befektetőket két osztályra, akik nem léptek be. Azok számára ez egy érdekes eszköz lehet. Said, engem a következő is aggaszt, és talán flamandul kéne folytatnom, amikor említetted, hogy például az európai befektetési alappal is kapcsolatot kéne teremteni, mint európai kockázati tőke alap, ez nem feltétlenül jelenteni azt, hogy finanszírozáshoz lehetne jutni a befektetési alapból. A bizottság képviselője szerintem joggal vetette fel ezt, hogy amikor elkezdünk szabályozni, akkor minden egyes menedzsment elgondolkodik azon, hogy csak korlátozott mértékben, vagy teljes körűen alávesse magát ennek az új rendszernek. a tőkepiacok elmélyítése, vagy a kisebb alapok számára a forrásgyűjtés lehetősége mindenféleképpen vizsgálatra szorul. Ez egy nagyon jó piaci címke, vagy marketing címke, de nem feltétlenül eredményez további forrásokat az alapok számára. Um, ami pedig a nyílt és zárt végű alapokat illeti. A bizottság szerintem nagyon helyesen reagált erre a kérdésre. A kérdés az, hogy mikor lépünk be, illetve mikor lépünk ki. Meg kell vizsgálni a tőzsdei papírokat, tőzsdei eszközöket e tekintetben. A 2020-as horizont Számos forrás támogatja az innovációt, az innovatív ágazatot, és amikor a jövőről vitatkozunk, akkor én csak azt tudom most elmondani, hogy az Európai Befektetési Alap nálunk is befektetett a CIP program keretében, ami rendkívül komoly segítséget jelentett. 70-80 milliót jelentett ez, a befektetési alap 50 milliót, valamint még további két-három befektető is részt vett. Tehát a tiszta technológia területén több mint 100 milliót is meghaladott a, meghaladott a befektetésünk, tehát e, e tekintetben mi vagyunk a legnagyobbak az európai szintéren amikor nagyon sok pénz kerül egy-egy programba, akkor nagyon sok szervezet, csoport is szeretne egy szeletet a tortából, úgyhogy a bizottságot és a parlamentet arra kérném, hogy a források koncentrációjára összpontosítson, és ne aprózza fel túlságosan ezt a szegmens, mert egyébként nem tudjuk elérni a céljainkat. Azt hiszem, hogy majdnem az összes kérdést érintettem. We're now sort of... Elnök, egyre kevesebb az időnk, és azt hiszem, hogy a kollégája is szeretne talán valamit hozzáfűzni, ha esetleg valami kimaradt. Én csak nagyon röviden nem érintem azokat a kérdéseket, amelyeket Joss már megválaszolt, hiszen ezekkel nagyrészt egyetértek. Ami a 100 ezer eurós határt illeti, én ezt egy kicsit magasnak tartom. Én teljesen egyetértek abban, hogy nyilván nem a kis beruházókra kell most itt összpontosítanunk, vagy nekik lehetőséget teremteni, minden esetre egy alacsonyabb határérték a kisebb alapok számára szerencsésebb lenne a 100 az ő esetükben talán túl magas, úgyhogy itt némileg eltérnek a, eltér a véleményem. Ami pedig a 70%-os befektetési arányt illeti, itt probléma merülhet fel attól függően, hogy ezt hogy mérjük, vagy hogyan definiáljuk. Tehát a 70 az alapindulásakor, vagy az alap végén, inkább úgy kéne megfogalmazni, hogy a jogosult befektetések esetében legyen a cél a 70% és ne évenként nézzük, tehát minden egyes pillanatban, amikor a 70%-ot eléri, talán így lehetne ezt szerencsésebben megfogalmazni. És még egy kérdés elhangzott, a portfólió társaságok székhelyére vonatkozóan nyilvánvalóan ezeket nem csak európai portfólió társaságokra kell szorítani. A befektetések zöme nyilván európai kell, hogy legyen, de a vegyes vállalatokat, valamint az EU-n kívül másút eszközölt közvetlen befektetéseket is lehetővé kéne tenni. Tehát ezek lettek volna a főbb megjegyzéseim a már említettek mellett. Köszönöm szépen. Filip, visszaadom a szót neked. Tényleg rövid lehetek. Azt gondolom, hogy Há, köszönetet kell mondanunk az előadóinknak, nagy értéket jelent ez számunkra, és azt gondolom, hogy egy viszonylag nagy széles körű konszenzus alakult ki. Mindenképpen figyelembe fogom venni a kommentárokat, ami az öt éves szabályt illeti, ez nem a megfelelő eszköz, hogy elérjük a cél, de a cél persze az lenne, hogy nem akarunk túl nagy kockázatokat vállalni egy Természetesen a cégeknek, a vállalatoknak, a társaságoknak valami újat kell csinálniuk, de nem kell feltétlenül új cégnek lenniük, új alapítású cégnek lenni. tehát valóban maradjunk a kockázati tőke területen, ez a lényeg, ezt kell biztosítani. Számos más kommentárt is elmondtak, mindenképpen figyel, figyelembe vesz őket. A letétkezelővel kapcsolatos felvetések is fontosak vagyis azt tudom mondani, hogy beszéljük meg, minek van értelme itt, mi célszerű, és rem, remélem, hogy nem lesznek túl nagy súrlódások, amikor meg kell állapodnunk, kompromisszumosokat fogunk kidolgozni. Nagyszerű, köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek. Ami pedig a menetrendet illeti, mindkét jelentésről beszélek a bemutatás, március 20-a ez most volt, a határidő a módosítóknál 28-a, ez nem hétfő, ugye? Jó. Aztán ezt megvitatjuk április 24 és 26 között, aztán május végén lesz a szakbizottsági szavazás, és a júliusi plenárison fogunk szavazni róla. Ez egy gyorsított eljárás láthatják. Köszönöm mindenkinek. Egy kicsit öt perccel előre szaladtunk. Egy nagyon rövid öt perces szünet következik a következő napirendi pont megtárgyalása előtt.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

Okay, if we... Rendben van. Ha újraindíthatjuk a programot, akkor ezt megtesszük. Filip, köszönöm szépen. Folytatjuk a munkánkat. A Filip Lambert Show következik, vagy folytatódik a nyolcadik napi rendi pont keretében a transzeurópai energiainfrastruktúra a 1364-2006 EK határozott hatályon kívül helyezése a téma meglátjuk, hogy mit fogunk csinálni ezzel az ITRA egyébként a vezető szakbizottság. Anni egyébként pedig az ITRE a vezető bizottságban a előadó, és nagy benyomást kelte számomra, tehát ez tényleg ugye, hát raportőr vagyok már másodszor egy azon délutánon, tényleg ezek azok a dossziék, amelyeket figyelembe kell vennünk. Nem akarok a részletekbe menni, ez a finanszírozási feltételekről beszélünk a transzeurópai energiahálózatok vonatkozásában, és a transzeurópai közlekedési hálózatokhoz párhuzamosan történne ez. Ezt is figyelembe kell vennünk, és meg hogyan választjuk ki a prioritásokat, és a támogathatóság szabályai milyenek. Erről van itt szó. Van egy néhány módosítás, amit eddig készítettem. Mindenek előtt, hogyha kiválasztunk projekteket a támogathatóság szempontjából, akkor kifejezett kapcsolat kell, hogy legyen az EU 2020-as céljaival. Tudom, ez az én kedvenc témám, de van itt egy az EU 2020-as gazdasági stratégia mindent átölel, és akkor a jogalkotásban nem veszi figyelembe, és a költségvetésben az nem működik, tehát ezt a kapcsolatot meg kell keresni, és az egyik legfontosabb célja az EU 2020-as stratégiájának, hogy az energiaterületen lépjünk tovább, itt a klímaváltozás is téma, az energiahálózatok itt fontos szerepet játszanak, Németország úgy döntött, hogy feladják a nukleáris energiát. Itt nagyon komoly infrastruktúrális befektetésekre van szükség, beruházásokra van szükség az energia továbbítás területén, hogyha erősítik a megújuló erőforrásokat. A második aspektus, amit figyelembe kell vennünk, a, a külső környezeti hatások figyelembevétele, egy néhány módosítás lesz ezen a területen is, aztán van egy módosítás még hogy milyen leszámítolási kamatlábakat használunk ebben az esetben. Ezt a bizottsággal beszéltem a mai ülés előtt, ez még nem teljesen indokolt, nem látom, a, az Európai Bizottság embereit nem lehetnek túl messze, de talán ez nem megfelelő további vitát kell még folytatnunk erről. Az egyik dolog, amit figyelembe kell vennünk, és hát a ezért kerestem meg a bizottságot a mai ülés előtt, hogyha megnézzük, hogy egy 30%-os marginról van szó a projekt finanszírozásban, ez hogyha ezt nem éri el, akkor leveszik a prioritás listáról hogy 30%-os eltérés a költségvetéstől, ez a szokásos, hát akkor az nincs valami rendjén, akkor gyakor rosszul terveznek, és ez a szokásos üzlet, a business az usual. És hogyha 25%-os eltérés van a projektek esetében, akkor az Egyesült Államok kongresszusa, akkor törlik őket a támogathatósági listáról egy ilyen szabály meglehetősen keménynek tűnik, de azért nem haszontalan mindenek előtt, hogyha azt mondják, hogy ez így rendjén van, ez így szokott működni. Ez nem jó tervezés. Hát 30% eltérés a szokásos üzlet része, akkor ez lehetetlen gyakorlatilag. Ez nem jó azt hiszem a fegyelemre törekednünk kell itt, Igenis államokra nézve is szükség van. Az államoknak fegyelmezetnek kell lenniük, akkor a közszolgáltatóknak is fegyelmezetteknek kell lenniük. Ami az intelligens hálózatokat illeti, azt gondolom, hogy ugyanúgy kell támogatni őket, mint az többi infrastruktúrális módot. Ez egy alapvető fontosságú prioritás, egy néhány módosítás mi nem, többet nem akarok, mert nem mi vagyunk a lead committee, nem vagyunk a vezető szakbizottság, és azt gondolom, hogy a számú asszisztens segítség van, és örülök, hogyha támogatást kapok önöktől. Köszönöm szépen. Berna. Miről is van szó? Itt a javaslatban gyakorlatilag nem csak egy meglévő irányelvet helyeznek hatályon kívül, hanem továbbfejleszteni szeretnék azt. Itt a transzeurópai energiainfrastruktúráról beszélünk, európai szintű infra- infrastruktúrális igényről beszélnek. A következő nyolc évben mintegy 200 milliárd eurós igény jelentkezik, 140 milliárd menne a nagy feszültségű továbbító hálózatokra, a tárolásra, az intelligens hálózatokra, a 70 milliárd, a nagy nyomású gázszállítókra és a a CO2 szállítás struktúrára is mennek mm, egy jelentős összeg, és az érdekes a javaslatban az, és azt hiszem, hogy ezzel még foglalkoznunk kell gazdasági szakbizottságként is, még hogyha a koordináló szakbizottság az ITRE, ezek a mellékletek, ezekkel foglalkoznunk kell, úgy gondolom, ezekben részletes projektleírások vannak. A finanszírozással is foglalkoznak. Lamberts kolléga megemlítette az egyik pontot, az alulfinanszírozást, ez egy komoly probléma, de nézzük meg a mellékletet, az első számú folyosók és területek, amelyek előnyt élveznek. Csak amelyek itt szerepelnek, összesen mennyi is szerepel, 12 szerepel itt. Ezeket lehet majd támogatni a kezdeményezés keretében. Vagyis az első lépés az kell, hogy legyen, hogy felülvizsgáljuk, hogy az itt szereplő folyosók azok helyesek-e és teljes listát adnak-e. És talán vannak olyan kívások, amelyek ezen túlmennek az említett infrastruktúra keretei között. A 12 javaslatról beszéltünk, a az utolsó, a 12 a határokon átnyúló CO2 hálózat, itt van ez a bizonyos CCS technológia, erre vannak még támogatások, de bizonyos tagállamokban mm, nálunk is oda-haza úgy tűnik, hogy ez elbukik, mert ezt a tartományi szintre vitték le. A CO2 hálózatok esetében van egy tároló Európában, az északi tengeren egy köztes közetréteg Norvégia és Nagy-Britannia között helyezkedik ez el, és a norvég állami vállalat, amelyik a gázt szálltja azt állítja, hogy 600 évig az EU emissziót okozó berendezéseinek CO2 kibocsátását ott le lehet tárolni ha valahogy oda juttatjuk a CO2-t, a széndiokszidot, ugye, hát Hollandiában, Németországban, Nagy-Britanniában partokra ezt, és ha onnan eljuttatják a közvetbe, akkor ez egy ideális tároló én láttam, tényleg a norvégeknek van egy 9,5 százalékos CO2 kibocsátású gáza, ez természetesen ilyen, és az offshore offshore telepen két és fél százalékra csökkentik, hogy a háztartások is használni tudják, ehhez kémiai folyamatokat vesznek igénybe, és ami marad, azt már most is ide nyomják be ebbe a közed rétegbe. Tehát a CCS technológia, ugye most a lengyelek nem nagyon támogatják a CO2 célok elérését, mert akkor a lengyelek nem, tudja, nem tudnak áramot termelni a szénből. Tehát ez egy nagyon fontos pont. Ez egy tényleges európai többletérték lenne. A következő pont az energiainfrastruktúra kategóriák itt pontosan meghatározzák, hogy miről van szó. Nagy feszültségi vezetékek, 220 kV fölött gáztávvezetékek a harmadik mellékletben, aztán a harmadik melléklet regionális fejlesztés a közös érdekű projektek esetében regionális csoportok milyen feltételeknek kell teljesülniük, eljárások, aztán negyedik melléklet a kritériumok meghatározására, a közös érdekeltségű projektekről van megint csak szó. Egy végtelen hosszú katalógus, nem tudom, hogy a gazdasági szakbizottságnak kell ezt megcsinálnia, hiszen az ipari szakbizottság, a koordináló szakbizottság, de azért itt van az a melléklet, ez egy katalógus, ez egy lista, ezt kéne szerintem nekünk elemezni, ez a mi feladatunk, mert a lényeg abban van elrejtve, és nem a régi irányelv hatályon kívül helyezés, miről beszélünk a mellékletekről. Én még emlékszem, amikor a transzeurópai hálózatokat újra létrehoztuk itt, Európában volt egy Karel van Miert csoport, sajnos már nem élők, dolgozták ki a hálózatokat. Ő csinálta a javaslatokat, korábbi versenyügyi biztos volt, és lehetetlen volt ott egy további javaslatot belevinni az ő katalógusába. Ezért azt gondolom a két szakbizottságnak együtt kéne működnie, és azon kéne dolgozni. Itt van a hatodik melléklet és a közvélemény bevonása. Tehát itt, és nem hiszem kolléga, hogy ezen összekülönbözünk nyilvánvaló a 20 twenty as célok elérése a központi pont, de tisztességes infrastruktúrára is szükség van, ugyanis az energiahálózatok attól szenvednek már ma is, hogy nemzeti szinten tervezünk és vagyunk felelősök, és az európai dimenziót háttérbe szorítjuk. Vagyis ez egy nagyon fontos projekt, úgy látom, és azt kérem, nagyon fontos dolgokat felvet a jelentéstervezet, de talán más pontok is vannak, amikkel foglalkoznunk kellene. A kérésem az lenne, hogy ne legyen túl rövid a határidő, ne legyen túl rövid a határidő a módostókra vonatkozóan. Rengeteg dolgunk van, és ha lehet, akkor inkább csak a húsvéti szünet után legyen ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előttem levő szöveg március 28-áról beszél. Meg fogom kérdezni a titkárságot, hogy tudnak-e valamit csinálni ezzel. Eni. Köszönöm szépen, köszönöm én is Lampert kollégának a munkát. Én ugyan nem vagyok jelentéstevő az ITRE szakbizottságban, korábban a, volt, voltam tagja az ITRE-nek, és nagyon örülök, hogy ilyen baráti környezetben vagyok. Ami a delegációnkban bekövetkezett belső változásokat illeti, nekem erről a tagságomról le kellett mondani. Én annyi jelentéstevő vagyok, és nagyon szeretnék gratulálni kiváló munkájához. A módosító indítványok többsége megfelelő irányt irányba mutat, ezeket mindenféleképpen támogatnunk kell, különösen gondolok azokra, amelyek a környezetvédelmi szempontokat emelik ki, és fokozottabb 20 százalékos alternatív energiaforrás alkalmazásra vonatkoznak. Intelligens hálózatok létrehozása, ez a 20 1-es és 26-os módosítóban szerepel, ezek szintén nagyon fontosak. És gondolok arra a módosító indítványra, amely a nyereség felosztásra vonatkozik. Ez szintén nagyon fontos. Különösen a tekintettel arra, hogy az európai hálózatok jelenleg igen kritikus helyzetben vannak, és ezekkel a problémákkal foglalkoznunk kell a 2020-as stratégia elérése érdekében. Konkrétan gondolok az alternatív energiaforrásokra, és ezen kívül biztosítanunk kell általában Európában az energiaellátás biztonságát. Ha az infrastruktúrális projektek megvalósítására gondolunk. Ezeket mindenféleképpen meg kell valósítanunk, és rá kell kötni a hálózatra. Ha ezt elmulasztjuk, akkor komoly lehetőségeket is elszalasztunk. És nem jelentkeznek a megfelelő környezeti hatások sem. A jelentéstevő utalt az európai hálózatok és az EU 2020-as stratégia közötti kapcsolatra is, valamint a szociális hatásokra, konkrétan a foglalkoztatás javítására, munkahelyteremtésre. Egy javaslatot szeretnék most konkrétan megemlíteni, és megkérném a jelentéstevő, hogy ossza meg velünk a véleményét. Figyelemmel a válságra, komoly különbség van az egyes tagállamok potenciális befektetési kapacitására, illetve az infrastrukturális projektek finanszírozása között. És itt gondolok az ilyen típusú projekteket finanszírozó magán szervezetekre. Ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. És az ezzel kapcsolatos akadályokat fel kell számolnunk, tehát a szükséges infrastruktúrát ki kell építenünk. Végezetül pedig Filip is említette, ezek a projektek stratégiai jellegűek, közös érdekűek. Tehát az európai finanszírozást úgy kell biztosítani, hogy elkerülhessük az esetleges tisztességtelen versenyt, különösen ha olyan projektekről beszélünk, amelyek kifejezetten kiemeltek. Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? Az Alde nevében én szólnék néhány szót. Biztosíthatok eh, Filip arról, hogy én még kevesebbet tudok erről a témáról, mint te. Úgy tűnik azonban, hogy a képviselőtársak által felvetett számos javaslat eh, észszerű. Az árnyék jelentéstevő nevében én eh, azt kérném, hogy a költségek kérdését tovább kéne még vizsgálni, Filip, különös tekintettel hogy a költségvetést ne lépjük túl, egyfajta automatikus határpontot kellene alkalmazni. Én arra gondoltam, hogy mi a kölcsönhatás a pályáztatási eljárás vonatkozásában, ami meglehetősen nehézkes, hosszadalmas proje, ö, procedúra, és számos beruházót elijeszt, illetve hogy ez a folyamat, ez az eljárás hogyan kapcsolódik a költségvetés túllépésének kérdéséhez. Jó lenne, hogyha egy olyan módosító is születne, mint amire utaltál, hogy amikor egy projekt kétszer olyan drágának bizonyul, vagy bonyolultnak a közbeszerzés vagy a pályáztatás miatt, egy olyan projekt, ami már önmagában is eléggé bonyolult, erre megfelelőbb választ kellene adni. Most itt csak hangosan gondolkodom, tehát itt egy megfelelő egyensúlyt kellene teremteni. Ezen kívül szeretném tájékoztatni a kedves tagokat, hogy a titkárság úgy értesített, hogy a módosítók határidejét március 28-a helyett április 11-ig tolhatjuk ki. Május 30-án vitatnánk meg a módosítókat, majd május 31-én szavaznánk, ami még mindig jóval megelőzi az illetékes szakbizottságban június 20-ára tervezett szavazást. Filip, rendben van hogy őszinte legyek, ha körbenézek itt a szakbizottságban, és megnézem, hogy milyen feladatok állnak előttünk, azt hiszem, hogy mindenféleképpen jó lenne, ha számos egyéb dologban is kikérnénk a véleményeket. Ferner, számos olyan dolgot vetett fel, amit az ITRE-ben is meg kéne vitatni. Jó lenne, hogyha nem duplikálnánk ezeket a vitákat a szakbizottságok között, különös tekintettel a nagyon szoros munka programunkra. Ez az első reagálásom, a másik a határidő kitolásával kapcsolatosan nincsenek ellenvetéseim. A kérdés, a kérdést nem hallottuk. Tehát eh, minél inkább, eh, minél több dolgot eh, kitolunk, annál nehezebb helyzetbe szorítjuk a titkárságot. Tehát a kérdésem, hogy nem lehetne ezt közvetlenül az ITRE-ben megtenni, és nem az Ekonon keresztül. Úgyhogy miután mindkét szakbizottságban érintett vagyok, csak arra gondoltam, hogy esetleg mind a két szakbizottság, illetve az ITRÉN-ben kéne ezt közvetlenül lebonyolítanunk. Igen, de itt az econ glazúrral be kell vonnunk ezt a dolgot. Igen, lehet, hogy Lamberts kolléga egy kicsit túl terhelt a zöldek részéről, de hogyha a az ECON döntését nem tekintjük fontosnak, akkor szerintem számos fontos szempont, gazdaságpolitikai, szociálpolitikai, vagy az európai hozzáadott értékkel kapcsolatos szempont nem lesz figyelembe véve. Tekintettel azonban a húsvéti ünnepekre. Én támogatom az elnök asszony javaslatát, hogy toljuk ki a határidőt. Itt nem csak egy szakbizottsággal kell tárgyalnunk, ezen kívül az árnyék jelentéstevőknek is meg kell vitatniuk ezt a kérdést, úgyhogy elnézést. Rendben van, én egyetértek a projekt jelentőségével, és azzal is, hogy a hozzáadott értéket is hangsúlyoznunk kell, de a valós, tényleges probléma az, hogy ezek a dolgok, ahol is a természetes hatáskör vagy hatály európai egyetértek, ami a hozzáadott értéket illeti. Elnök asszony, én is biztosíthatlak, Filip, hogy a koordinátorok ülésén is ez e, némi fejtörést okoz. Jean-Paul gondolom egyetért, és hogyha valami különösen fontos van napirenden, és a politikai frakciók részéről ilyen jelzés érkezik, akkor ezt figyelembe kell vennünk. Úgyhogy tehát akkor az új határidő, mint ahogy említettem, április 11-e a módosítók határideje, úgyhogy Werner dolgozhat a módosítókon a húsvéti ünnepek alatt, és akkor májusban szavaznánk. Május 13-án vitatnánk meg a módosítókat, és a szavazásra 31-én kerülne sor. Ez tehát a 8-as pont. Vége. Egyéb napirendi pontok Jean-Paul. Igen. Reggel 9 óra óta követem a szakbizottság munkáját, és köszönöm szépen a tolmácsoknak a részvételt. amikor technikai jellegű technikai jellegű anyagokról van szó, akkor tolmácsolási probléma merül fel, tolmácsolásra van szükség, kértem, e, eset, kértem egy suttogó tolmácsolást, de ez ugye nem mindig a legjobb megoldás. Ilyenkor mindenképpen szükség lenne tolmácsolásra, hiszen a demokráciára hivatkozhatok. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy meg a saját nyelvükön, nyelvünkön hallgathassuk az üléseket, és ugye az a mottónk, hogy egység a sok, sokszínűségben. Nos, a jelenlegi büró intézkedések, amelyek megszorításokat irányoznak elő, nem megfelelőek, hiszen nagyon nagyon sokszor olyan delegációk utaznak külföldre, például Burmába, ahol, ahol nem tudjuk, hogy mi történik velük. Itt pedig a delegált aktusokról beszélünk, 400 oldalról, bonyolult szövegekről, anélkül, hogy tolmácsolási segítséget kaphatnánk. Tehát szerintem nagyon jó lenne, hogyha gyorsan ö, megoldást kapnánk erre a problémára, különben abba hagyjuk a munkát, hiszen a bürónak tudnia kell, hogy milyen, milyen nehéz munkát végzünk. Ez a bizottság nagyon komoly munkát végez, és a tolmácsolás létfontosságú, hiszen enélkül, enélkül nem tudunk tovább lépni, és nagyon remélem, hogy az elnökök konferencián fölkarolja majd az elnök asszony is ezt a problémát. Köszönöm. Látom, hogy Werner szót kért. Jean-Paul Gosseznek igazat kell adnom, hogy ilyen nehéz jogalkotás során és állásfoglalások kialakítása során anyanyelvi tolmácsolásra, fordításra van szükség. Most nem csak a kabinokról beszélek, amelyek jobban megteltek, mint a terem pillanatnyilag, hanem ez egy észszerű, egy tárgyalós megjegyzés, tehát ilyen vitás kérdések tisztázására ez elkerülhetetlen és azok a takarékossági intézkedések, ami mellett döntött egy német elnök és egy német főtitkár mellett az elnökség, és az angolról van szó csak, minden. Ezt nem tudom elfogadni, hogyha nagyra tartom természetesen elnök asszony anyanyelvét, azért itt a sokszínűségre jobban ügyelni kell. Egy pontban szeretnék Jean Paul-lal szembeszállni vagy vitatkozni. Az első delegációs utazás Myanmarba vagy Burmába, ami két héttel ezelőtt az én vezetésem alatt történt, 50 év alatt ez volt az első. El kell, hogy mondjam, összesen két tolmács volt jelen, hogyha francia kolléga lett volna, akkor a, nyilván a francia nyelvet kérte volna, akkor négyen lettek volna, így ketten jöttek, ez az abszolút minimum, úgy gondolom, az ilyen delegációk esetében. Vagyis eh, Birma, Burma példája, ez nem jó példa, kedves kolléga. Ismerek delegációkat, ahol 12 tolmács eh, van jelen, vagy akár több is más országban. Burma nem volt egy szerencsés példa, hogyha a tolmácsok igénybevételéről beszélnénk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem voltam eléggé világos, és akkor elnézést kérek a, nem a tolmácsokra gondoltam a, a burmai út kapcsán, hanem az egész út hasznosságát kérdőjeleztem meg. Nagyon sokat utazunk, nagyon sok küldöttség van. Lehet, hogy a, az utazási költségeket lehetne e, racionalizálni. Erre gondoltam. Köszönöm. Um, well, thank you very much. Um, Jean-Paul, I, I support... Köszönöm szépen, Jean-Paul, a kérésedet támogatom Nyilvánvaló a titkárság tájékoztatott téged, és komoly, kemény munkát végzünk, és azt gondolom, hogy rá vagyunk utalva a és visszafogottak vagyunk időközben a tolmácsok igénybevételével, időközben ugye egy nyelven folynak a tárgyalások, aki vagy kettő, vagy három, és hogy delegációk is vannak tolmácsolás nélkül Hongkongba, Szingapurba, Szingapurba egyáltalán nem jött tolmács velünk, és azt gondolom, hogy ezt figyelembe kell venni. És fel fogom vetni a témát az elnökkel folytatott tárgyalásaim során, amit már tettem korábban is a bizottság, bizottsági elnökök konferenciáján mert átszervezés van, és a delegációk csak úgy tudnak működni, hogyha a megfelelő feltételeket megteremtjük. Azt gondolom, hogy teljes joggal fel lehet vetni ezt a témát egy szakbizottsági ülésen. Áni, úgy látom, te is szeretnél hozzászólni. De a tolmácsoknak lassan menniük kell. Csak válaszként Jean-Paul felvetésére teljesen egyetértek vele, csak tudatni szerettem volna, hogy az Európai Parlament burójának összefüggésében is van egy ilyen vita, és megszületett a döntés. Nem is, hogy újra gondoljuk a dolgot, hanem megfelelő finanszírozásra igyekeznek kialakítani a missziók kapcsán, hiszen itt komoly megtakarításra van szükség, az terv az továbbra is megmarad. Köszönöm szépen. A parlament alelnöke, Ani, az alelnök asszonyhoz fordulok egy rövid kérdéssel. Az elnökség döntött a tolmácsolás ellen, ugye? Hogy a tolmácsolás fordításon kívül az elmúlt öt évben hány plusz munkahelyet teremtettek? Több mint 500 munkahelyről van szó. A parlament általános igazgatásában, hogy ott tényleg szükség van rájuk, azt én komolyan kétségbe tudom vonni. Nem tudom, hogy Langen úr új munkahelyekről beszél -e a fordítás kapcsán? Beszélt erről, azt hiszem, általában erről van szó. A helyzet az, megszületett egy döntést, hogy racionalizáljuk az összes kiadást. Függetlenül attól, hogy a fordításról, a missziókról, a utazási költségekről beszélünk -e. Ez egy elvi pozíció, amit a jelen körülmények között szerintem el tudunk fogadni, és természetesen nyitva állunk további javaslatok előtt a képviselők ezeket megtehetik. A vita az eszmecsere ebben a témában folytatódik a következő hetekben is. Meggyőződésem, hogy mi nagyon csak, igen, csak készek vagyunk arra, hogy fogadjuk a kommentárjaikat, és az ajánlásaikat is figyelembe fogjuk venni. Köszönöm szépen. Azt hiszem megfelelő fórumon kell folytatni a vitát. Köszönöm a tolmácsoknak. Mi gondoskodunk az önök munkahelyéről és az önök munkájáról, és holnap reggel találkozunk.